Buon pomeriggio a tutti. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és mindenkit szeretettel üdvözlök, és különösen Döbbendorus Európai Ombudsment, aki a 16-os napirendi pont szé, ö, érdekében jelent meg nálunk, és a 2011-es éves jelentésről fog szólni. Nos, de először a 15-ös ponttal kell foglalkoznunk, amikor is beszámolok a koordinátorok üléséről. Ott pedig úgy döntöttünk, hogy kik legyenek a jelentéstevői, különösen a, az ombudsman különleges jelentését, amely a Bécsi repülőtér bővítésével foglalkozik, és az azzal kapcsolatos petíciókkal. Nem sokára meg tudjuk mutatni, hogy mondani, hogy ki lesz ennek a jelentés tevőbe. A polgári kezdeményezéssel kapcsolatban elkezdtük a munkát a koordinátorok szintjén, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan is alkal, alakulnak a dolgok a módosítók eredményeként, elsősorban a hatásköröket illetően. Különleges koordinátorüléseket is fogunk tört, tartani ezekkel kapcsolatban, ugyanis szeretnénk különböző ötletekről tárgyalni, azt illetve, hogy kik fogják a döntéseket hozni ezeken a területeken. Nos, először is új ütemtervet alakítottuk ki, e, legalább négyet, amelyekkel kapcsolatban nyilvános meghallgatásokat kell tartanunk. Aztán az információs és kommunikációs feltételeken kell javítani azért, hogy az állampolgárok kérdései, kéréseivel megfelelően foglalkozhassunk. Ezen kívül beszéltünk arról is, hogy különbséget kell tenni a petíciók és a kezdeményezések között ez a 203a módosított szabálynak megfelelően történik majd. Ez pedig a petíciós bizottság fellépésével kapcsolatos, hogyha ezek az, ha úgy érzik, hogyha a kezdeményezést nem megfelelő megoldásokkal oldottuk meg. És hogyha minden előfeltételét kimerítették a, a kezdeményezésnek, akkor lesz belőle petíció. Ezen kívül megpróbálunk mindenkit belevonni a kezdeményezési eljárásba. Erről beszéltünk a parlament alelnökével is, aki felelős ezért a kérdésért. Sefcovics biztos úrral is beszéltünk erről, és az elnökség, és a szakbizottságok elnökeivel is. Tehát a jövőben alakul, a dolgok alakulásáról fogunk szólni. A koordinátorok sürgősségi kérdésekről is tárgyaltak, és pedig egy hulladék lerakóról. A több petíciót is kaptunk, a palagáz kitermelésével kapcsolatban. A koordinátorok egy szemináriumot szerveznek ezzel kapcsolatban, mielőtt a mai ülést megtartottuk volna, már úgy döntöttük, hogy október 9-én fogjuk tartani ezt. Előtte még a Környezetvédelmi Bizottság elnökével is fogunk tárgyalni, hiszen ők már szerveztek ezzel a témával kapcsolatban egy szemináriumot. És az európai állampolgárok ezt nagyra értekelték. Ezen kívül egy kérdés, kérdőívet is jóvá hagytunk, amely a spanyol tengerparti régiókkal foglalkozik. Különböző kérdésekre rámutattunk, és a következő ülésenkön a koordinátorok megvizsgálják ennek a kérdésnek különböző aspektusait. És és a javaslataik felkerülnek a következő ülés napi rendjére. Egy utolsó megjegyzés. Ez az a kapcsolatos, eh, hogy a régiók bizottságának lesz egy ülése az Envivel, június 20-án, és ezen az ülésen új e, európai környezetvédelmi e, e, rendelkezésekről lesz szó. Remélhetőleg ez hasznos ülés lesz. Azt hiszem, most akkor minden bejelentést megtett tettem, és remélem, hogy a kollégáim el tudják ezeket fogadni. és hogyha nincsen ellenvetésük, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk majd. Elnézést kérek ezért a késlekedésért. Diamandoros úr talán megengedte, hogy ezeket bejelentsük. de előtte még megadom a szót Basszináru kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három percet kérek csak. És pedig egy könyvet szeretnék bemutatni, amely itt a bejáratnál van, található. Ez egy különleges e, könyv, amely egy aranybánya projekttel foglalkozik országomban, amelynek jelentes hatása van az európai e, aranybányászattal kapcsolatos vitára és a fejlesztések fenntarthatóságára. Ez e, a könyv sok e, román tudóst, nem kormányzati szervezetet, európai parlamenti képviselőket és másokat szólaltat meg, akik a fenntartható fejlődés és környezetvédelem mellett teszik le voksukat. A könyv az állampolgárok hangját is hallatja, akiket országomban megakadályoztak a felszólalásban, ugyanis Romániában egy agresszív PR kampányt folytattak. Végül az EU normákról is szól a könyv, amelyeket tiszteletben kell tanni, tartani és végrehajtani mindegyik tagállamban. A Russia Montana, tehát Aranypatak könyv mindazok számára hasznos, akik az európai aranybányászattal foglalkoznak, és akik nem mondhatják azt, hogy nem tudnak sokat erről a témáról, de hát azért, hogy ők mellette vannak, mondják. Tehát ez segíti őket a döntésben. Végül pedig a könyv tulajdonképpen fejet hajt a román civil társadalom tevékenysége előtt is, akik hihetetlen módon védenek valamit, mint, ami fontosabb, mint egyetlen kérdés. Tehát azt megerősítve, hogy a mi harcunknak világos európai dimenziója van, azt mondanám el, hogy miután kiadták a könyvet, meghívtak egy céghez, most nem akarom itt a nevüket nevezni, mert ők a legmagasabb európai normákat valósítják meg. Tehát, hogy ez a kivétel is erősíti a szabályt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a főhajtást és biztos vagyok benne, hogy azok, akik ezt részletesen tanulmányozni akarják, akkor ezt mind elolvashatják. Azt hiszem, hogy ezután megadhatjuk a szót az Európai Ombudsmannak, Diamandouros úr. Kedves képviselők, elnök úr, Szeretnék köszönetet mondani, hogy a 2011-es év jelentését bemutathatom önöknek. A jelentés tartalmazza azokat a kulcsszámokat, statisztikákat és háttéranyagokat, amely az állampolgárok panaszaival kapcsolatban kaptam, vállalatok, szövetségek, nem kormányzati szervek és egyebek anyagaival együtt. Már megkapták az angol nyelvű jelentést, és a, mindenki a saját nyelvén az áttekintést. A teljes jelentmény, jelentés minden nyelven, így, mint mindig, júliustól áll rendelkezésre. A jelentést Schulz elnöknek május 22-én nyújtottam be. Először is szeretném elmondani, milyen hálás vagyok a parlamentnek, különösen pedig ezen szakbizottságnak, mert folyamatosan támogatta az Európai Ombudsman munkáját. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy a munkát önökkel való szoros együttműködésben folytatom, annak érdekében, hogy közös célunkat segítsük, mégpedig pedig az állampolgárok a lehető legmaximálisabban használhassák az EU szerződésekből fakadó jogaimat, és ennek érdekében mindig rendkívüli mandátumnak megfelelően dolgozom. Az európai intézmények hibás működéseinek kapcsán felmerülő panaszokat megvizsgálom. Munkám kiegészíti az Önök szakbizottságának munkáját, bár az is igaz, hogy nagyon különleges szerepeink vannak. A a téves adminisztráció mindenféle adminisztratív Igen, sokrétű a levére való válasz elmulasztásától a a hibás adminisztrációs vezetésig tartalmazhatja. A békés megoldások érdekében azonban különböző módszereket alkalmaztam, akár a rábeszélés erejét is, hogy mindkét fél megelégedésére szolgáljon a megoldás. Rugalmas szolgáltatásokat, gyakran gyors a bíróságokénál gyorsabb eljárást, és a panaszosok számára teljes mértékben ingyenes megoldás biztosít. Beavatkozásomat követően az intézmények és testületek nagyon gyakran kifizetik a számlákat, a kamatokat, dokumentumokat adnak ki, az igazságtalanságokat jóvá teszik és befejezik a diszkriminációt nagyon fontos elvekhez, mint például az érdekösszeütközések is e témakörben hozzánk tartoznak. Nézzük most meg az éves jelentés adatait. 2011-ben 2510 panaszt kaptam az állampolgároktól, vállalatoktól, nem kormányzati szervektől és NGO-któl. A, a panaszok földrajzi eloszlása Spanyolország és Németország volt a legnagyobb forrása a panaszoknak, Belgium és Lengyelország követte őket, de ami a lakosság méretét illeti, a kisebb tagállamokból is Luxemburg, Ciprus, Málta és Szlovénia is jöttek panaszok. A részleteket a képviselők az országokra vonatkozóan az éves jelentésben kapják meg, és az áttekintésben minden panaszt igyekszem megvizsgálni, még akkor is, hogyha nem az én hoz tartozik. 2009-ben interaktív útmutatót indítottam el a weboldalon, mind a 27, ó, bocsánat, 23 hivatalos nyelven. Az útmutató célja, hogy a lehető legmegfelelőbb helyhez irányítsuk a panaszt, a nemzeti ombudsmantól, vagy a meglévő Európai Bizottsági mechanizmusokhoz, mint például az Európai Portál, vagy a Solvet Portál a határon átnyúló problémák esetében. Nem szabad alábecsülnünk azt sem, hogy mennyire fontos, hogy az állampolgárok a legmegfelelőbb problémakezelő testülethez küldjék problémájukat a kezdettől, kezdetétől, és így lehet a kezdeti frusztrációkat elkerülni. A nem, elf, a nem befogadható panaszok száma csökkent 2011-ből, már csak 117 volt. Alapvetően ennek oka az, hogy az interaktív útmutatóval egyre több állampolgár találja meg a megfelelő címet, ahova elsőként már fordul, és ez az első a megfelelő. Több mint 18 ezeren kaptak az útmutatón keresztül útbaigazítást. A kérések, információs kérések és panaszok számát megnézve mondhatjuk, hogy több mint 22 ezer állampolgár helyzetén segített közvetlenül 2011-ben az ombudsman. Az ombudsman oldala több mint 295 ezer látogatót regisztrált. A, a mandátumon kívül eső panaszok számának csökkenésével a kérdések száma megnövekedett 396, amely arra az évre nagyon nagy 18%-os növekedést mutatott. Ez a tendencia megerősíti, hogy az emberek egyre inkább jogosokkal fordulnak az Európai Ombudsmanhoz. A, az eljárásaim állampolgárbarátabbak lettek, és emiatt is nőttek a megkeresés, nőtt a megkeresések száma. A sokan a panaszosok közül a panasz tisztázásár miatt fordultak hozzám, és eh, egy ügyel kapcsolatos EU-s véleményt is. Összesen 318 ilyen megkeresés volt, ebből 97 pozitív eredménnyel zárult a panaszos szempontjából, amikor az intézmény baráti megoldást vagy egy ajánlattervezetet fogadott el. 64 esetben nem találtunk hivatalal való visszaélést, viszont 47 esetben igen. Az intézmények az ajánlattervezetet vagy részben, vagy teljes egészében 13 esetben elfogadták, 35 esetet pedig kritikus megjegyzésekkel zártunk le. 39 esetben végül további megjegyzéseket kellett tennem annak érdekében, hogy javuljon a beadvány. A kritikus megjegyzések pozitívan bizonyítják azt, hogy az Európai Uniós intézmények reagálnak megfelelően az ajánlásainkra, és proaktív szerepet vállalnak a helyzet megoldásában, a nyertes-nyertes helyzetek kialakításában. Az elmúlt három évben a kritikus megjegyzések száma átlagosan 34 volt, még az azt megelőző időszakban 2006-2008 között 46 volt. Tisztelt képviselők, elnök úr, az éves jelentésbe idén is bevettem a kimagasló eseteket, hogy illusztratív példákkal mutassak rá arra, hogy milyen példaértékű administratív gyakorlatok folynak az intézményeken. A kérdések kapcsán ezt sikerült feltárnunk, és ezzel is megerősítették azt a hitet, hogy az Európai Ombudsman intézményének szerve a bevált gyakorlatok erősítésével az Európai Uniós intézmények átláthatóságának és munkájának erősítése az egy, a jelentés 1.5-ös részében taglaljuk ezeket. Az intézmények hajlandók együttműködni a, megáll a panaszok kielégítő megoldása érdekében, és elfogadják a kulturális szolgáltatásokat. Megjegyezem azt is, hogy a, a panaszosok konstruktív közreműködése is alapvetően hozzájárul ahhoz a helyzethez, ahol mindenki előnyére szóló megállapodás születik. Az állampolgári jogok felmérésével és az EU adminisztráció teljesítményével, amelyet az Európai Parlament megbízásából és az Ombudsman megbízásából végeztek és 2011-ben adtak ki. Az Európai Uniós szabad mozgás joga bebizonyosodott, hogy az egyik legfontosabb jog, hiszen a válaszok 48%-a ezzel foglalkozott, 33%-a jó adminisztrációval, 32% pedig az ombudsmanhoz való fordulási jogával. 32%-a a válaszadóknak a felmérésben azt mondták, hogy nem elégedettek az EU adminisztráció átláthatóságával, és 52% azt mondta, hogy az ombudsmannak biztosítani kell azt, hogy ismerjék jogaikat, és tudják használni is. Ha a az állampolgárok tájékoztatását prioritási célként meghatároztuk, éppen ezért az ombudsman által valaha is szervezett legnagyobb eseményt szerveztünk, melynek célja, hogy előnyét szolgálja-e a Lisszaboni szerződés az állampolgároknak. Az Európai Tanács elnöke, Van Rompuy úr is volt jelent volt, az Európai Parlament alelnöke, Diana Wallis asszony, és az Európai Bizottság alelnöke, Vivian Redding asszony. 2011-ben kiadtunk egy könyvet, problémák az Európai Unióval kisegíthet. Ez az új kiadvány tájékoztatást ad számos olyan probléma megoldási mechanizmusról, amely az magánszemélyek számára adnak a problémáik megoldásához útmutatót. Nagyobb igény volt e könyv iránt, mint bármely más korábban kiadott ombudsman kiadvány iránt. Azért er- a nemzetközi szeptember 27-i nemzetközi napon felhívtuk az intézmények figyelmét arra, hogy az átláthatóság fokozása rendkívül fontos, alapvető, és éppen ezért hatság, hatékony polgárbarát online regisztrációs lehetőségeket kell biztosítani. 2011-ben megkezdtem saját weboldalamon az új információkról való tájékoztatást, amely az állampolgárok számára, mint új gyakorlat lehetővé teszi, hogy a kezdet kezdetétől kövessék a, az információk nyomát. Elnök úr, tisztelt képviselő, 2009-ben elfogadtam az Európai Ombudsman Intézményének Eh, misszió nyilatkozatát, ami a következő. Hat eh, tisztességes, pan, eh, hat olyan panasz volt, amelyel az európai intézmények számára meg kellett oldania, és az adminisztratív szolgálatokat erősíteni. Bizalmat kellett kiépíteni az Európai Unió és az állampolgárok között, és erősíteni a legmagasabb viselkedési és eljárási formákat az összes intézményben. 2010-ben az intézményi stratégiát dolgoztunk ki, amely munkám alapját adja megbizatásom során. A stratégia legfontosabb elemei egy a folyamatos párbeszéd erősítése a panaszosokkal, civil társadalom és más érintett felekkel annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződés célkitűzéseit segítsük. Kettő. A bevált gyakorlatok azonosítása ombudsman kollégák való együttműködés keretében az Európai Ombudsman hálózatban. Három, az ombudsman szerepének erősítése, az administratív szolgáltatási vagy szolgálati kultúra keretében ahhoz, hogy továbbra is megfelelő adminisztratív szolgáltatásokat biztosítsunk, amely ráadásul polgárbarát, az intézményeknek és testületeknek a, a szolgáltatási kultúrát kell tudniuk kialakítani. Egy ilyen kultúrát erősítő szervezet számára fontos, hogy nem csak a alapvető jogként tekintse a jó szolgáltatást, hanem az állampolgárokkal való bánásmódban udvariasak, együttműködők legyenek, tevékenységüket feltárják, a döntéshozatal okait elmondják, és a köz ellenőrzését fogadják el. Ezekkel a megfontolásokkal úgy vélem, hogy hasznos lenne egy átfogó nyilatkozatot tenni, további közszolgálati elvekkel, amelyekkel erősíthetjük az Európai Uniós és az európai intézmények iránti állampolgári bizalmat. Tavaly már elkezdtem az egy ilyen nyilatkozat kiadását. Úgy gondolom erre az EU tisztviselőknek reflektálni kellene. A bevált gyakorlatok figyelembevételével, amelyeket a tagállamokban tapasztalunk, azt kértem nemzeti kollégáimtól, hogy tájékoztassanak a tervezet elkészítését megelőzően. Ezt követően pedig egy közvitát indítottam el a közszolgálat alap elveiről, ez még 2011. februárban volt. A konzultáció júniusig folyt, 66 igen értékes hozzászólást kaptunk, a jelentést pedig novemberben publikáltam. Ezt is a weboldalamon megtalálhatják. Ma, ma reggel kiadtam a közszolgálati alapelveket, röviden ezeket is felsorolnám. Egyes alapelv. Az Európai Uniós kötelezettségvállalás közszol, a közszolgálati alkalmazottak számára fontos, hogy az Európai Unió érdekeit szolgálják, azok annak állampolgári érdekeit és a szerződések célkitűzéseit. Az ajánlások és döntések csak ezen célokat szolgálhatják. A köztisztviselők feladatukat, képességeik legnagyobb és a bevetésével és a legmagasabb szakmai normák kielégítésével végezzék. Jó példát mutassanak mások számára. A köztisztviselőket a megfelelőség kell, hogy vezesse olyan formában, amely a közellenőrzésnek is aláveti a munkát, nem pusztán azt jelenti az a munka, hogy a jogkereteik között kell dolgoznunk. A köztisztviselők nem szabad, hogy bármilyen pénzügyi vagy egyéb követelé, kötelezettségek elé helyezik magukat, amelyek befolyásolják működésüket nem fogadhatnak, ezek között szerepel az ajándékok elfogadása, és a magánérdekeket nem szabad funkciójukban érvényesíteni. A köztisztviselőknek eh, érdekkonfliktusok elkerülésére kell, sőt azok látszatának elkerülésére is törekedni kell. Mindenféle felmerülő konfliktust eh, kötelesek megoldani, azt követően is, hogy eh, a közhivatalból kilépnek. Objektivitás a harmadik pártatlannak, nyitottnak, bizonyíték alapú eljárást követőknek és különböző szempontokat meghallgatónak kell lenni, korrekt támogatást kell adni. Az, értékelések, az eljárásokban párhuzamos értékeléseket kell biztosítani. Ez nem pusztán a jog értelmében kötelességük. A köztisztviselők ne diszkrimináljanak, és ne jelezzék, hogy kit szeretnek, vagy nem szakmai kontextusban. A négyes alapelve a többiek tisztelete, mások tisztelete, a köztisztviselők e, tisztelettel járjanak el egymás és az állampolgárok iránt udvariasak legyenek, segítőkészek, megfelelő időben végezzék munkájukat és kooperatívak legyenek mások véleményét hallgassák meg, önmagukat egyszerű nyelvel világosan fejezzék ki. Az ötös közszolgálati elv az átláthatóság. A köztisztviselők legyenek mindig készek arra, hogy megmagyarázzák döntéseiket és lépjenek, feleljenek meg a közszolgálati alapelveknek. Nos, tisztelt elnök úr, képviselők, többször jeleztem már, hogy a közszolgálati alapelvek közététele nem az első és nem az utolsó mércéje azoknak az etikai normáknak, amely az EU köztisztviselőkre vonatkoznak. A közvita nyilvánvalóvá tette a, az alkalmazotti jogszabályok, a jó adminisztratív viselkedés mind explicite és implicite meghatározzák ezeket az alapelveket továbbá. A közszolgálati alapelvek közétételével nem új etikai normákat akartunk kialakítani, sokkal inkább a meglévő elvárásokat tisztázni mind a szolgálat, mind az állampolgárok felé a normák megfogalmazásának többletértéke az, hogy folyamatos vitát indítunk el, és gondolkozást a köztisztviselők körében és a nagyközönség körében arra vonatkozóan, hogy milyen viselkedésmód és hozzáállás tekinthető etikusnak. Nem kívánjuk párhuzamos új eszközöket bevezetni, és nem akarunk a régi eszközök helyébe illetve azok mellé továbbiakat bevezetni, sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy a nyilatkozattal olyan gondolatokat indíthatunk el, amelyel az intézményi kultúrával az intézményeket élő valóságát tudjuk alakítani. Köszönöm szépen. Eh, Mr. Diamandouros, la sua relazione sicuramente piena. Nagyon szépen köszönöm Diamandouros úrnak ezeket a információkat. Megdöbbentő, hogy mennyi előrelépés történt már, és hogy az mindennapjaiban mennyi eredményt el tud érni, bizonyára nem egyszerű feladat ez. Mi is hozzátartozunk ehhez az európai hálóhoz, és tudjuk, hogy fontos, hogy a polgárok keresztül tudják vinni jogaikat. Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy önnek nagyon nehéz feladata van. Köszönjük a beszámolót. A következő vitánk során, melyet, én fogok bevezetni beszámolómmal, tovább szólunk majd ugyanerről a témáról. Július 12-én pedig eh, még egyszer fogunk beszélni majd erről a témáról. Minden esetre nagyon sok érdekes dolgot hallottunk már, sok fontos ösztönzés hallottunk öntől annak érdekében, hogy javítsunk munkánkon, és egyre jobban működjünk. Most Krisztenzen úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. A... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönjük az európai ombudsmannek is, hogy megjelent ennek a jelentésnek nem csak mi vagyunk az egyetlen célja, hanem itt mindazon intézményeket képviseljük, akik nevében vissza kell jelenteni. Szeretném hangsúlyozni azt, amelyet Diamandoros európai ombudsman mondott, tehát, hogy az ő munkája azon alapul, hogy a döntései ugyan nem kötelezőek joglak, de jobb közigazgatást eredményezenek, tehát ő egy erkölcsi hatóság. Épp ezért azzal szeretném kezdeni, hogy a jelentés azt a kiváló munkát tükrözi, amely minden, a mindennapi munkákban jobb teljesítményre ösztönöz eh, bennünket és tulajdonképpen ennek a munkának nincsen soha vége. Ön jó iránymutatásokat fogadott el, de mivel állandó kapcsolat van az állampolgárok és az intézmények között, ezért egy folyamatos, örökös elő, erőfeszítést kell tenni, hogy a, jobban szolgáljuk az állampolgárokat, és jobb igazgatást hozzuk létre. Tehát épp ezért nem csak a bizottság célja ennek a jelentésnek. Tehát sosem mondhatjuk azt, hogy most már itt lezárhatjuk ezt a munkát, állandóan folytatni kell. A Lisszaboni szerződés és az alapjogi karta fontos abból a szempontból, hogy mindegyik intézmény számára biztosítja a jó igazgatást. Ezt már több nem olyan rég megtartott konferencián is hangsúlyoztuk, és ezek az alapelvek a szerződésekben is benne vannak, de most ezeket ki kell tölteni tartalommal, mert ez tulajdonképpen még csak absztrakt módon megfogalmazott. Az ombudsman és a, a bizottság közötti kapcsolat nagyon konstruktív, konstruktív, és az utóbbi évek során el is mélyült, mind politikai, mind administratív szinten, és Reméljük, hogy az elkövetkezendő hónapokban és években is ezt folytatni tudjuk. Épp ezért szeretném a parlamenti képviselőknek megemlíteni, hogy gyümölcsöző találkozott tartott az ombudsman és a testület 2011 eh, februárjában, és két hónappal ezelőtt Diamantopoulos eh, úr és a bizottság minden tagja is találkozott. És ez egy igazi vita volt, észmecsere volt, ahol a vezető kollégák a bizottságban eh, megfogalmazták aggájaikat, pontosan azért, hogy a minőséget javítsák, és hogy a magas normák normáknak meg tudjanak felelni, hiszen ők e, olyan fontos intézményekért felelősek, mint az Európai Bizottság. Persze a bizottság e, e, természeténél fogva közvetett vagy közvetlen hatással jár a, a bizottságra is, ugyanis az ombudsmanhez eljutó panaszoknak 58%-a elsősorban a bizottságot illeti. Ez szerintünk el is fogadható az intézmények méretét figyelembe vésze, és ez tulajdonképpen tavaly óta csökkent is nem tudom, hogy most azt mondhatjuk-e, hogy jobb a teljesítményünk, vagy pedig e, e, az egész munkánkat illetően ez egy reális szám, és azt tükrözi, hogy olyan sok olyan döntést hozunk, amelyek az állampolgárokkal kapcsolatosak. A bizottság továbbra is el, e, kötelezi magát a legmagasabb etikai normák mellett, és egy független, hatékony igazgatást akar létrehozni a, a tisztségviselők között a, ezeket a normákat szeretnénk terjeszteni, és a gyakorlati szabályok is ezeket az általános elveket a független, nyitott igazgatással kapcsolatban érthetőbbé teszi az állampolgárok számára. És sok olyan szemináriumon vettem részt, amelyben azt próbáltuk megbeszélni, hogy mi a nem etikus viselkedés. Nem lehet csak úgy rámutatni valamire, és azt mondani, hogy ez etikus, és nem, e, vagy nem etikus, hanem ezt a mindennapi viselkedésben kell megvalósítani, tehát annak keretében, hogy hogyan viselkedünk a különböző tisztségviselőkkel, és másokkal is. Tehát állandóan emlékeztetni az ember, kell erre az embereket, azért, hogy a munkájuk sokkal megfelel, jobban megfeleljenek ezeknek az általános szabályoknak. Épp ezért nagyon örülünk annak a listának, amely a szolgálatok elveivel foglalkozunk, amely a értékeket biztosít ebben a multikulturális világban. Amikor azt mondom, hogy átlátható, akkor Auken asszonyra tekintek, aki honfitársam. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatásban mit jelent ez, ami egészen más jelenthet, mint más tagállamokban. Tehát nagyon jó, hogyha emlékeztetjük egymást ezekre, és közös erőfeszítést teszünk. Tehát hadd köszönjem meg Diamandoros ombudsman úrnak és kollégáinak ezt a munkát, és a jelentésük azt mutatja, hogy ha nem lenne egy ilyen intézmény, akkor ki kellene találni, hiszen eh, nagyon fontos, hogy emlékeztessenek néha bennünket a hibáinkra, hiszen eh, a mindennapi munkánkban nagyon fontos, hogy emlékeztessenek bennünket, hogy eh, néha ilyen módon is elgondolkodjunk a munkánkról, és Diamandoros úr és a kollégái pontosan ezt teszik, tehát köszönjük szépen. Grazie a lei per questo intervento, soprattutto per le conclusioni di ottimo auspicio. E... Nagyon szépen köszönöm ezeket a fontos információkat és végkövetkeztetéseket, hiszen ön nagyon motiváló módon szólt hozzánk, és azok a számok, amelyeket az ombudsman megemlített, világosan mutatják is, hogy a bizottság igenis képes arra, hogy a polgárok panaszaival foglalkozzon, és ön utalt is arra, hogy mindenen lehet még javítani. A Better Performance, amiről beszélt ön, ez bizonyára nagyon jó kívánság, és reméljük, hogy a bizottság jobb munkavégzése a mi munkánkat is megkönnyíti majd itt a petíciós bizottságban. Most Sinclair kolléganőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, ombudsman úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Három kérdésem lenne. Először is egy technikai kérdés. Az adatokat illetően mi itt az ADA? Ennek a, a diagramnak az alján. A másik kérdésem, az állampolgárok tájékoztatásával kapcsolatos, tehát az önök munkájáról való tájékoztatástal kapcsolatos, és azzal kapcsolatos, hogy amikor megérkeznek a kérések, hogy egy kezdeményezést megvizsgáljanak, hogyan történik ez. Megvizsgáltam, hogy mi a helyzet az Egyesült Királyságban, akkor azt látjuk, hogy az EU-val kapcsolatos elégedetlenség az nagyon-nagyon magas. Tehát mit tesznek önök, hogy ezzel kapcsolatban a tudatosságot növeljék. Például próbálják-e a képviselőket, a parlamenti képviselőket képezni ezzel kapcsolatban? Nagyon érdeklődve hallgattam azt, hogy bizonyos kérdéseket tisztázni szeretnének. Én nekem elsősorban a költségvetéssel kapcsolatos kérdések fontosak. Azt mondta, hogy a, az a több mint 2500 panasz 2011-ben, ezekből 97 volt az ön hatáskörébe tartozó. Ugyanakkor a jelentésben az állt, hogy 10 millió euróval növelték a költségvetést. Akkor ez azt jelenti, hogy panaszonként 14 ezer eurót költ, költenének erre. Hát, hogyha az EU pénzeket hatékonyan akarjuk felhasználni, akkor nem tudom, hogy ez megfelelő összege er, erre, és az új, nyolc új állás is szükséges valóban ezekhez? Az Európai Unió ugye takarékosságot prédikál, hát akkor itt mi a helyzet? Köszönöm, Óken asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm ezt a bevezetőt, biztos ombudsman úr, de hogyha megnézem a panaszok számát, százalékát, akkor azt látjuk, hogy ha egy országból sok a panasz, akkor nem feltetlenül a rossz helyzetet jelzi abban az országban, hanem inkább jobb helyzetet jelent, hiszen lehet, hogy éberek az állampolgárok. Tehát, hogyha összehozom, például összehasonlítom Romániát és Bulgáriát, akkor érdekes dolgokat látunk. Itt is volt két olyan panasz, amelyben úgy tűnik, hogy Bulgáriában a polgárok jó helyzetben vannak, tudatában vannak ezen, ennek a jognak, ugyanakkor Romániában meg más a helyzet. Aztán sokat hallunk a görögökről, és itt nem látjuk őket. Aztán spanyol kollégáim sem kellene, hogy, hogy vérgelődjenek, mert Spanyolország olyan sokszor szerepel a panaszok között. De hát nem, nem kellene mérgesnek lenniük, hanem örülni annak, hogy milyen aktívan vesznek részt az állampolgárok. Tehát eh, lehet, hogy a, a panaszok számát lehet más szempontból is nézni, eh, és mindannyian figyelembe vehetnénk ezt. Aztán a szolgálatnak az elveit illetően Ma délelőtt a szakbizottságban elfogadtuk az európai administratív eljárásokról szóló törvényel kapcsolatos jelentésemet. Remélem, hogy ez a szolgáltatási elv, ez nem puha törvény marad a további, továbbiakban. nem azt szeretném, hogy a bizottság csak dicsérje ő, önöket, hogy mennyire rugalmasak, szerep, stb. Amikor közben pedig mi olyan jelentéseket fogadunk el, amelyek a titok zatos, tehát a titok tartásban úgy értem, hogy a, az igazi dolgok elrejtésé mm, ellen harcol, akkor ez a kettő ellentmond egymásnak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a görögökkel milyen jó együttműködni a dánokkal szemben, akkor inkább azt kellene elmondani, hogy az intézmények között az együttműködésnek szorosabbnak kellene, kellene lenni, hogy az ilyenfajta törvények ne csak puha törvények maradjanak. Ezen kívül azt is hangsúlyozni kell, hogy Dánia, Svédország tapasztalata a szolgálati elvekkel kapcsolatban nem csak az állampolgárok tevékenységének az eredménye, hanem a hatóságok számára is ez egy biztonságosabb eh, helyzet, hiszen értékeket teremt a tevékenységeinkben. Ha meg tudnánk győzni kollégáinkat a bizottság és a tanács körében, eh, hogy ne féljenek annyira, hogyha az állampolgárokat a középpontjába helyezzük, hiszen ez egy átlátható demokráciában eh, nem feltétlen veszély, hanem egy jobb társadalmat is létrehozat. Nagyon szépen köszönöm és remélem, hogy nem harcolni fogunk egymással, hanem szövetséget kötünk, és sikerül egy jó közigazgatási törvényt létrehozni. Szalavorrakosz. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Diamandoros úrnak. Beszámolója nagyon-nagyon kielégítő, és úgy gondolom a tevékenységét nagyon részletesen leírta, ahogy a bizottság képviselője már el is mondta. Azt kell, hogy mondjam, nagyon szigorúan vizsgáltam a tevékenységét, hiszen ugyanabból az országból jövök, mint Diamandoros úr. Felmerült még az is, hogy ő legyen a miniszterelnök országunkban, de talán jobb volt így. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy minden országnak vannak előnyei és hátrányai, és ellenzem azokat az előítélet vagy általánosításokat, amelyeket manapság gyakran olvasunk a sajtóban. Vannak általános érvek, amelyeket újra és újra felhoznak bizonyos országok ellen, például Görögország, Spanyolország, Olaszország és Írország ellen, például a német Bild Zeitungban azt írták, hogy a görögök a választások előtt, hogy is fogalmazzak, hogy a görögök akármelyik színészt is megválaszthatnák a jobb vagy a bal oldalról, például Kalegiózus, aki egyszerűen egy lusta embert szimbolizál, aki mások terhére él, úgymond parazitaként. Úgy gondolom, hogy egy olyan államban, ahol ilyesmi megtörténhet, azt kell, hogy mondjuk, hogy a görögök soha nem tartoztak olyan, soha nem voltak az a nép, akik megöltek rengeteg embert a kontinensünkön. Én európai polgárként úgy gondolom, hogy senki se érveljen mások ellen így vagy úgy. Vannak jó németek, rossz németek, jó görögök, rossz görögök, vannak jó spanyolok és rossz spanyolok, de fejezzük be végre az általánosításokat. Az európai ombudsman feladata mindenek előtt az, hogy az Európai Unió többi intézményével együttesen azt az érzést keltse az embereknek, hogy jogosan járnak el velük szemben. Ez nagyon fontos az európai állampolgárok számára. Sok konkrét esettel lehet ezt alátámasztani, ahogy latinul mondjuk in concreto, az, hogy valakivel igazságosan bánnak, ez egy általános elvont érzés is, hogyha az ember igazságosságot él meg, akkor azt is megéli, hogy a népek között is egyenlőség, igazságosság van. A népeknek áldozatot kell hozni, amennyiben az a benyomásuk, hogy áldozatot kell hozniuk, szívesen megteszik, hogyha azt érzik, hogy ez egy igazságos rendszeren belül történik. Dél-Európa különösen küzd a szociális felkelések terén, hiszen a szociális válság nagyon is hiány van az igazságosságnak. Úgy gondolom, hogy ezt a mi feladatunk is, hogy ezt megváltoztassuk, és bízom benne, hogy, az, hogy ön is megtesz mindent ennek érdekében. Megnéztem a költségvetést, azt láttam, hogy 3,8%-kal emelkedett. Úgy gondolom, hogy ez arra is visszavezethető, hogy az ön munkatársai többen lettek, és ezért több pénz szükséges erre kiadni úgy döntöttek, hogy azt az épületet, amelyben ön eddig dolgozott múzeummá alakítják át, így természetesen ezekért a költségekért, amit ez, okos, ez okoz, nem ön a felelős, hanem önnek nélkülöznie kell ezeket a pénzeket a költségvetéséből. Úgy gondolom, hogy mindegy is, hogy melyik intézményekhez tartozunk, azt látjuk, hogy ön, illetve az ön hatósága nem hozhat egyéni döntéseket, hanem inkább romantikus dimenziókban működik. Úgy gondolom, hogy erre is szükség van, hiszen a mai társadalomban szükség van arra, hogy mindenki mögött is álljon valaki, aki figyeli, ellenőrzi. És a nagy kérdés, amit felteszünk magunknak, az az, ugye, hogy ki ellenőrzi azokat, akik az ellenőrzésért felelősek. Remélem, hogy a jövőben is sikeresen folytatja a tevékenységét. Köszönöm. Köszönöm, Horakosz. Bulán úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az ombudsmannek a munkáját. Én nagyon konstruktíven e, állt hozzá a közigazgatásághoz és az európai polgárok elvárásaihoz. Két kérdésem lenne. Az egyik a válaszaival kapcsolatos, amikor is azt mondta, hogy e, a e, 70%-át a kérdéseknek bizonyos időn belül kezelik. Mi történik a többivel? Na most mi történik? A másik kérdésem az, hogy mi történik azokban az országban, ahol nincsen helyi kapcsolat, képviselő, aki az ombudsmanek hálózatához csatlakozhatna, hiszen nagyon sok petíció, nem, az nem feltétlenül lesz megoldva egy bizonyos időn belül. Köszönöm. Köszönöm, Bosztonári Kológival. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ombudsman úr, Diamandoros úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy megjelent a petíciós bizottság előtt. A jelentése megerősíti azt a valóságot, amely azt mutatja számunkra, hogy az ombudsman hivatala a leghitelesebb az európai, eh, európai intézmények hivatalai között. Mindez olyan időben eh, történik, amelynek során megkérdőjelezik a nemzeti intézmények eh, szerepét. Tehát az önintézménye nagyon pozitív szerepet játszik és ezt üdvözlöm. A kérdésem a következő. Hogyan akarja a nemzeti ombudsmanekkel való együttműködését a jövőben fejleszteni? Vegyünk három helyzetet, olyan helyzetet, amelyet a petíciós bizottság tapasztalt, és amely az Európai Ombudsman és a tagállamok ombudsmanei helyzetével kapcsolatos. A bulgár ombudsmannek és a román ombudsmannek a szerepe nagyon pozitív volt, és ezt a bizottság is elismerte, és a lengyel ombudsman szerepe különösen nagyon jó benyomást tett ránk. Hogyan tudják a nemzeti ombudsmeneknek a pozitív szerepét, hogy tudják európai szinten közös normákban kifejezni. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy az ön munkáját csak dicsérni lehet, de a leghatékonyabb rendszert szeretnénk elérni, és ehhez az Európai Ombudsmannek, mint egy demokratikus intézménynek megfelelő finanszírozásra, költségvetésre eh, van szüksége, épp ezért szerintem meg kell adni a megfelelő finanszírozás számára. És önnek minden jót kívánok a munkájában. Grazie, non ci sono altre richieste di parola, quindi a lei, Amennyiben senki más nem jelentkezett, akkor Diamandurosznak adom meg ismét a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden és általában hadd köszönjem először is meg a képviselőknek, hogy szót kértek a bizottságnak. Igen, nagyvonalú munkáját és azokat a javaslatokat, amelyeket adott. Mindez az önök bizottsága iránti felelősségérzetet növeli csak, amikor kollégáimnak mindig is mondom, többet kell tenni annak érdekében, hogy az állampolgárok érdekében eljárjunk. Gyorsan szeretnék még tehát akkor a kérdések feltevézésének sorrendjében reagálni. Nagyon fontos kérdések hangzottak el, mivel a bizottság kétharmadát a köztisztviselők adják, úgy gondolom, hogy a százalék nyilvánvalóan csökkenni fog az önök közreműködésével együtt. Különösen örülök annak, hogy úgy látják, hogy a köztisztviselői alapelvek fontosak, és az önök érdekét is szolgálják, használni tudják az EU bizottságban, és pontosan ez a célja annak, hogy e, tehát ez a cél, egy nagyon kézzelfogható, rövid, egyoldalas nyilatkozatot kívánunk tenni, amivel a mindennapi dilemmákat, erkölcsi dilemmákat is meg tudják oldani a köztisviselők, és nagyon örülök, hogy ezt a fajta felfogást önök is támogatják, és csak kérni tudom önöket, hogy továbbra is ezt tegyék. Köszönöm még egyszer. Sinclair asszony, nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseit. Igen, nagyra értékelem azt a e, tényt, hogy ezt mind elmondta nekem. Hadd vegyem egyenként. Az egyebek kategória abban a táblázatban, amiben az országlisták földrajzi rendszerben kerültek felsorolásra, több kategóriát tartalmaznak. Az egyik olyan panaszok, amelyek nem EU tag, e tagországok, a második azok a panaszok, amelyek a származási hely beazonosíthatatlan volt, amiatt kerültek ide, ezek az egyebek kategóriának a számát növelték. Meg kell, hogy mondjam önnek azt is, hogy igazából egyet kell, hogy értsek önnel azzal a, abban a kérdésben, hogy az európai menedzsmentet nem igazán ismerik Nagy-Britániában. Ugye azt kérdezte, hogy mit teszek. Az elmúlt évek során próbáltam igen intenzív és extenzív kapcsolatokat is fenntartani az, a bizottság parlamenti szolgálatáival. Ébrahám asszony lát, eh, látványosan sikeres ombudsman volt, aki nagy eh, feladatot eh, hagyott maga után, illetve hát magasra állította a mércét. Szorosan együttműködtem Ábrahám asszonynal, jártam többször is az Egyesült Királyságban, és folyamatosan és határozottan mindig következetesen részt veszek a brit ombudsman szövetségben, amely a legnagyobb és legsűrűbb ombudsman hálózatot képviseli a világban, meg kell, hogy mondjam, hogy mind a látogatások számát, mind pedig a látogatások intenzitását tekintve figyelem az önök országukat alaposan, és tudom, hogy mennyire fontos, hogy fenntartsák azt a támogatási szintet, amely a brit ombudsman munkáján keresztül is fontos. Nagyon nehezen tudnám elképzelni, Sinclair asszony, azt, hogy a, az EP képviselőket hogyan tudnám kérni arra, hogy az önök országában az ombudsman munkáját segítsem. Ez nem az én feladatom, de természetesen a rendelkezésére állok önnek is, és bárki másnak Nagy-Britániával, hogyha szeretnék a szolgálataimat igénybe venni, és segítek felvilágosítani az Európai Ombudsman intézményéről az önök állampolgárainak felvilágosítási kampányában. Szelefrankos és Bostonáró urak is úgy gondolom részben már a válaszomat sugalták, de hadd mondjam mégis a következőket el. A költségvetési kérdés könnyebb megoldása az az, hogyha fogjuk a panaszok számát, amik beérkeztem, és aztán elosztjuk a költségvetéssel de ha megengedi, akkor rámutatnék arra, hogy a 2501 mellett idén számos más módon 22 ezer embernek sikerült segítenünk. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy 22 ezerrel ossza el a számot, és akkor is egészen más számra jut. Sőt, ezen kívül meg kell, hogy mondjam azt is. happy that I've been able to respond to this Parliament and this... E parlamentben és a szakbizottságban az évek során meg kellett találjuk azt a módszert, hogy hogyan lehet a panaszok számát, a nem befogadható panaszok számát csökkenteni. És az interaktív útmutatáson 25%-kal sikerült ezt. Az, ez az alacsonyabb szám, tehát pontosan egy siker, mert a befogadhatatlan panaszok számát csökkentettük, de a befogadható panaszokét növeltük. Végül pedig a takarékossági intézkedéssel kapcsolatban három dolgot szeretnék elmondani. Az elmúlt három évben az ombudsman három egymást követő költségvetésben 0,1%-nál soha nem volt nagyobb a költségvetés emelési igény. 0,11-től 0,14-ig, egy esetben 0,15%-os növekedést kértünk. Ez is bizonyítja azt, hogy az ombudsman következetesen tudatában van annak, hogy a megtakarítási előírások ránk is vonatkoznak. A parlament bölcsességében úgy döntött, hogy az ombudsman új környezetbe költet, költözteti, hogy a jelenlegi irodáinkat az Európai Népek Jövőbeni Múzeumának adja át. Ezért a parlament döntésével új irodába kell költöznünk, és sokkal magasabb bérleti díj mellett ráadásul, mint jelenleg. Úgyhogy ezzel fejezném be. Ez tulajdonképpen a parlament döntésének köszönhető. A parlament mindig segítette az ombudsman munkáját azzal, hogy költségvetési támogat, tehát egy számíteli szakembert is kölcsönzött kvázi nekünk, de ezt most megszüntették, úgyhogy kötelesek leszünk saját magunk alkalmazni a pénzügyi szabályok értelmében egy Eh, számviteli szakembert. Ez volt az egyetlen oka annak, hogy egy plusz eh, állás helyett kértem, teljes mértékben osztom egyébként eh, fenntartásait. Altman azt, hogy nagyon köszönöm a hozzászólását, és azt, hogy folyamatosan támogatja az ombudsmani irodát, hálásak vagyunk érte. Csak meg tudom ismételni, ami elhangzott. A számok, a nagy panasz számok, és azt, hogy hogyan értelmezzük ezt, az eltérő lehet. Természetesen én nem tartom azt, hogy a, a, az, hogyha egy országból nagy számú panasz érkezik, az a problémát. De abszolút értelemben ugye a legnagyobb számban Spanyolországból érkeznek, ezek a panaszok sokkal Németországhoz hasonlítható ország, bár kisebb, de az elmúlt 5-6 évben Spanyolország 3-4 alkalomban több panaszt adott be abszolút értelemben. Egyszerűen ez azt jelzi, hogy nem azt, hogy a spanyolok kifogytak volna a panaszból, hanem azt, hogy nagyon, nagyon élénk az ombudsmani intézmény iránti felfogásuk, Úgyhogy köszönöm szépen, hogy hogy ezt is észre, észrevételezte. Az EU adminisztratív törvényeivel kapcsolatban pedig hát nyilván tudják, hogy hol, áll, hol van az ombudsman. Nos, az én feladatom, az én mandátumom az az, hogy arra reagáljak, amit az önök testülete dönt. Ha a parlament, az Európai Uniós jogalkotói közigazgatási törvényt fogadnak el, akkor azt természetesen alkalmaznunk kell, és ugyanúgy fogjuk alkalmazni, mint most. Tehát a törvény számunkra továbbra is minimális követelmény arra, hogy hogyan viselkedjünk, és ezen felül a jó adminisztráció elveit alkalmazzuk per definíció szélesebb értelemben, mint a törvény. Nagyon örülök annak, hogy erre utalt, és már várom a jogalkotó ez irányú döntését. Végül egyetértek önnel abban is, hogy nem csak az állampolgárok, hanem az adminisztráció maga is kell, hogy az ilyen jellegű jogszabályok jótékony hatását élvezze. Szelevrakasz úr, ha megengedi, akkor saját közös anyanyelvünkön beszél, válaszolnék. Köszönöm, πάρα πολύ, κύριε Σαλαβράκο, που a κρίνετε Köszönöm, hogy szigorúban próbált meg engem értékelni, hiszen pont ezt várom el az Európai Parlament képviselőitől. Éppen ezért szeretném elmondani az elemzésemet és a pozíciómat bemutatni. Öntől tehát nem kevesebbet vártam, mint ezt. Köszönöm szépen, ha megengedi, nem térnék ki az ön megjegyzéseire, a jelen politikai helyzetre, amelyet én, mint európai ombudsman természetesen nem kell, hogy kommentáljak. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy teljesen egyetértek önnel azzal kapcsolatban, hogy az igazságosság minden polgár esetében nagyon fontos, hogy érvényesüljön, és hogy ez legyen az állampolgárok érzése is. Párhuzamosan azzal a feladattal, amelyet az Európai Ombudsman próbál ellátni. És még egyszer nagyon köszönöm az önök, ön megjegyzéseit a költségvetésemmel kapcsolatban is, ön kitért a Sinclair asszony által elmondottakra is, és úgy gondoltam, hogy ezt meg is válaszoltam. És most abban a sorrendben felelek, ahogyan a fél kérdéseket is feltették. Ami az időt illeti, hogy mennyi időre van szükségünk, hogy lezárjuk az ügyeket. El kell mondanom, hogy e, az utóbbi három évben csökkenteni tudtuk a, az idő átlagot, amely szükséges volt az ügyek lezárására. Ez most az átlag, ez kilenc hónap és felhasználom az alkalmat, hogy jelezzem, hogy a 60-as években egy eléggé hírhet könyvet adtak ki, amelynek a címe az volt, hogy hogyan lehet a, a, az adatokkal játszani. E, e, a kilenc hónap átlag azt jelenti, hogy vannak olyan esetek, amelyeket három hónap alatt le tudunk zárni, de ugyanakkor vannak mások, amelyek másfél évig tartanak. De az esetek 55%-ában lezárjuk az ügyeket az év vége előtt, és folyamatosan csökkentjük a 2008-as éve óta, amikor új eljárásokat vezettünk be, amelyel sikerült felgyorsítani az esetek kezelését. A második kérdése azzal kapcsolatos, hogy hogyan próbálom a kapcsolatokat javítani azokkal az országokkal, ahol nem volt ombudsman. De ez csak Olaszországban volt, ahol nemzeti szinten nem volt ombudsman. Németországban volt petíciós bizottság, vagy szövetségi szinten, vagy pedig a tartományok szintjén. és négy-öt ombudsman volt a tartományok szintjén is. Tehát volt egyfajta kapcsolat, amely keresztül közvetlen volt a kapcsolat a német kollégákkal. Olaszországban sajnos más a helyzet, ugyanis ez az egyetlen európai ország, a tagállam, amelynek nincsen ilyen hivatala, körülbelül tízszer jártam Olaszországban, hogy részemről is csak egy olyan törvénynek, előmozdítsam egy olyan törvénynek az elfogadását, amely ezt lehetővé tenni. Napolitano elnökkel is beszéltem. És úgy tűnik számomra, hogy a jelenlegi kormány talán ha jobban hajlik arra, hogy előre lépjenek ezen a területen. Én már is jeleztem, hogy hajlandó vagyok elmenni Rómába újból, hogy segítsek ebben a helyzetben. Olaszországban talán ismerik a helyzetet, tehát hogy tavaly a mediációt megszüntették helyi szinten, és csak regionális szinten létezik. 20 régió van, és 11 regionális ombudsman vagy mediátor. Tehát én bármilyen olyan erőfeszítésben segíts, segítenék, amely a helyzeten javítani szeretne. Bosztináró úr bocsánatot kérek, mert egy technikai probléma miatt a kérdés a megjegyzéseinek az elejét elpasszoltam, de a kérdését hallottam. És nagyon örülök annak, hogy ilyen nagyra becsült helyzetet biztosít az Európai Ombudsmannek, és a különböző bókja az csak segít bennünket abban, hogy jobb munkát végezzünk. Az első kérdését illetően, tehát hogyan segítem a Nemzeti Ombudsman munkáját. Erre a legfontosabb eszköz az információ csere, tehát a gyakorlat cserének az eszköze. Tehát a nemzeti kollégáknak átkölünk panaszokat, és azokat a kérdéseket is, felvilágosításokat is elküldjük nekik, amelyek a nemzeti kollégáktól érkeznek hozzánk az európai törvényekkel kapcsolatban. Tehát többfajta módon próbálunk együttműködni velük, azért, hogy az EU törvények ismertségét növeljük a tagállamokban, és mindezt azért tesszük, mert tudjuk, hogy a tagállamokban az EU törvények azok mindennapi valóságot jelenti. Tehát az őszintjükön, tehát a, a, a a kormány tisztviselők szentjén, de az igazságszolgáltatás, tehát a bíróságok szintjén is ismertetni kell ezeket. Említette az önországát, Bulgáriát, és Bulgáriának, Bulgáriának valóban nagyon kiváló új ombudsmenje van, akivel nagyon jó az együttműködés, és aki nek a szándékában áll az ő hivatalának az átszervezése. 2013 év elején Yang Ornak megígértem, hogy elmegyek meglátogatni az ön országát. Jan úr az új ombudsman Romániában, és nagyon örülök, hogy nagyon energetikusan e, indított új kezdeményezéseket azért, hogy ezt az intézményt jobban megismerjék az a, a román alka, a állampolgárok. Tehát ilyen műtön, módon működünk együtt. Végül pedig Szalavrakosz kollégának szeretném megköszönni a költségvetéssel kapcsolatos megjegyzéseit. A parlament is fontos szerepet játszik ebben, és az utóbbi két évben mi nulla növelését kértük a költségvetésnek. Nagyon szépen köszönöm Diamandoros úrnak a beszámolóját, köszönöm a kollégáknak is, akik részt vettek a vitában. Köszönöm szépen a számos fontos és jó gondolatot, amelyet hallhattam, amelyeket fel is fogok használni jelentésem elkészítésekor. Júliusban még beszélünk majd erről a témáról és akkor lehet, hogy egy kicsit mélyebbre is megyünk majd az egyes pontok elemzésében. Az ombudsman úr most azonban nem mehet még el, mert van egy további jelentés, méghozzá a az Európai Bizottság elleni 2591 per 2010-es számú panaszt érintő DV vizsgálatáról szóló külön jelentés bemutatása következik a Bécsi repülőtér kibővítésével kapcsolatban. Meg is adom Diamandurosz úrnak még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy másodszorra is megkapom a szót. És köszönöm a lehetőséget, hogy röviden elmondhatom ezt a nagyon régi megállapodás alapján, hogy az Európai Ombudsmannak mindig el kell jönni önök elé, amikor egy különleges jelentést külön, külön jelentést ad ki. Ez egy különleges eszköz, mint mondtam. Az éves jelentések bemutatása mellett ezek a jelentések nem kötelező érvényűek jogi értelemben, és megfelelő érvekkel próbálom befolyásolni néha a közvélemény alak erejével az igazamról, hogy megfeleljenek a szervek ajánlásaimnak. Nagyon kis számú rendkívüli jelentést adott be az Európai Ombudsman a parlamentnek. 18 ilyen jelentés 16 és fél év alatt. Úgy gondolom, hogy ez is bizonyítja azt, hogy az EU intézmények kooperatív megközelítése igazolódott az esetek többségében. Az együttműködés háttere az, hogy az ombudsman megfelelő jogkörrel rendelkezik, hogy különleges jelentést nyújtson be a parlamentnek, különösen akkor, hogyha egy ilyen ajánlástervezet készül, akkor gyakran lehet az intézményeket vagy az érintett testületeket rávenni arra, hogy módosítsák álláspontjukat. A rendkívüli jelentéseket nem lehet persze túl gyakran beadni, hanem csak nagyon fontos kérdések kapcsán, amelyekben a parlament segíthet az érintett testületek véleményének megváltoztatásában. Politikai testületként az Európai Parlament független módon kezeli az ombudsman rendkívüli jelentését, mind tartalmát, mind pedig eljárásait és lépéseit illetően. De mégis úgy gondolom, hogy egy ilyen rendkívüli jelentés megfontolásánál a parlament mindig figyelembe veszi, hogy az ombudsmannak és az Európai Parlamentnek alapvető jogai az Euró a véleménynyilvánítása, amely az alapvető jogok kartájában a Lisszaboni szerződés értelmében szerepelve kötelező érvényű. A rendkívüli jelentés és a parlament reakciója erre együttesen annak a boltívnek a tartó pillérét képezik, amely a, az ombudsman munkáját íveli át. 2591 per 2010 per GG számú eset, illetve panaszt érintő jelentésem ugyanez. Ide tartozik. Az osztrák hatóságok érdek összeütközésbe kerültek a e kér, e kérdés kezelésében, és nem állt megfelelően rendelkezésre a panasz kezelésére átlátható jelentés a parlament segítségét kérem, hogy biztosítható legyen, hogy az érdekütközéssel a bizottság foglalkozzon, és hogy megfelelő intézked eljárásokat indítsanak el megfelelő időben. A Bécsi repülőtér több épületprojekt építésével az osztrák hatóságok indították el. Tudom, hogy az európai új jog kötelezi a tagállamok hatóságait, hogy kötelező érvényben hatástanulmányt végezzenek a projektek megindulását, megindítását megelőzően. 2006-ban 27 állampolgári kezdeményezés, kezdeménye, kezdeményezéssel a Bécsi repülőtér káros hatásaira vonatkozóan panaszeljárást indítottak, jelezve, hogy nem végezte el az ország hatósága kötelező hatástanulmányt. A bizottság megvizsgálta, és valóban arra a következtetésre jutott, hogy nem volt ilyen hatástanulmány. Mivel a projektet azonban már alapvetően addigra befejezték, a bizottság az osztrák hatóságokkal együtt megállapodott abban, hogy a szerződés szegéses eljárást nem indítja el, és az osztrák hatóságokat visszamenőlegesen nem indítja meg, tehát feltétel attól függően, hogy visszamenőleg az osztrák hatos, hatóságok visszamenőleges hatásvizsgálatot végeznek. Az osztrák hatóságok a visszamenőleges hatástanulmányt elvégezték, és az ombudsmanhoz fordultak az eredményekkel. Kritizálták, hogy a hatásvizsgálat elvégzése befolyásolta a projektet nem fértek hozzá a nemzeti szinten az áttekintő eljárásokhoz, pedig az EU irányelvek ezt előírnák. Kritika tárgya volt még az is, hogy a hatóságok a hatástanulmány eredményével kapcsolatban utólagos építési engedélyeket adtak ki az épületekre. A helyzet érdekösszeütközést takarhat meg kellett értsem, hogy a bizottság miért nem kért Ausztriától határozott biztosítékot arra, hogy a hatástanulmány eredményeit rendelkezésre bocsássa. A panaszos érvét is megfontoltam, hogy hiteles-e az érdek ütközés felvetése. A hatástanulmány vizsgálata nem volt a hatás, a hatástanulmány elvégzése nem volt kielégítő. Az osztrák hatóságok megtették azonban az utólagosan előírt szükséges lépéseket. Nem volt abban a fázisban további lépésekre szükség, ha a bizottság az én vizsgálatom eredményeit figyelembe veszi. 2010-ben megint hozzám fordultak az érintettek, hogy a bizottság nem tett lépéseket Ausztria ellen. Így egy második vizsgálatot indítottam, melynek során betekintettem a bizottsági dokumentumokba. A betekintés eredményeképpen egy, a bizottságnak egy 2011. júliusában egy ajánlattervezetet eh, készítettem. A bizottság véleményem szerint valóban nem tett további lépéseket a, azokban a kérdésekben, amelyekre a figyelmét eh, felhívtam. A bizottság írásban a panaszos képviselet, képviselőivel tárgyalt. Az első vizsgálatokat tehát úgy zártuk le, hogy nem tettek tovább, én nem tettem további lépéseket, mert a bizottság biztosított engem arról, hogy csak akkor fogja lezárni az ügyet, hogyha az osztrák hatóságok megfelelően megoldják a kérdéses projekt környezeti hatásvizsgálatát. Úgy gondoltam, hogy a bizottság megfelelő formában kezelte az általam felvetett kérdéseket ezzel. Más ajánlásomban rámutattam arra is, hogy, a manif- hogy manifestálódott az érdekösszeütközés. Továbbá hangsúlyoztam azt is, hogy az osztrák számvevőszék nyilatkozata érte, határozata értelmében az osztrák jog értelmében nem kötelesek további vizsgálatot elindítani. Arra következtettem, hogy a bizottság nem vette figyelembe a vizsgálatom eredményeit az első körben, és azt ajánlottam, hogy foglalkozzanak a kérdésekkel, amelyekre rámutattam, és mielőbb oldják meg. A bizottság véleményében nem osztalatta el kétségeimet sem az első, döntésemmel, sem pedig a, az ajánlat tervezetemmel kapcsolatban, amiben az érdekellentétre hívtam fel a figyelmet, valamint a, az állampolgári panasz áttekintő eljárásának teljesítésének hiányára is. A bizottsági véleményből kiderült, hogy vagy nem tartotta szükségesnek, hogy meghatározza, hogy lehet-e áttekintő folyamatot indítani, a hatástanulmányra vonatkozóan, vagy pedig olyan nyilatkozatot tett, amely meggyőzte az ombudsmant és a panaszosokat arról, hogy ez az áttekintő eljárás megtörténhet, bár önmaga nem volt meggyőződve erről. Akármelyik értelmezést is vesszük, súlyosan sérti a jó közigazgatási eljárás elveit. A te ajánlás tervezetemben felvetett eh, eh, érdekkonfliktus kérdését a bizottság nem kezelte, és az osztrák hatóságok jogállamiság szerinti eljárásait nem indította el. A hatóságok munka megkezdésének engedélyeit kiadták, anélkül, hogy környezeti hatástanulmányt végeztek volna. Éppen ezért felkérem a parlamentet arra, hogy gondolja meg ezt a rendkívüli jelentést, és hívja fel a bizottság figyelmét arra, hogy a panaszos megújított panaszát a Bécsi repülőtére vonatkozóan újra vizsgálja meg, azon tények tükrében, amelyeket vázoltam. A szegéses eljárás megfontolásánál figyelembe kell venni a azt, hogy a panaszosnak az áttekintési eljárás eredményeihez hozzáférést kell biztosítani, már pedig a 84 per 300 337-es rendeletet kell alkalmazni. Köszönöm. Mr. Diamandouros. Um... Köszönöm szépen, Diamandoros úr. Most a bizottság képviselője a szó. Musztelmán szór. Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Ombudsman. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük, Ombudsman úr. Először is annyit szeretnék mondani, hogy általánosságban jó az együttműködés a bizottság és az ombudsman között. Ennek egyik példája például a közleményünkben is az ombudsman munkájából vettünk át néhány gondolatot de ezzel az kérdéssel kapcsolatban még mindig nincsen egyetértés köztünk, és még mindig vannak kérdéseink az ön jelentésével kapcsolatban. Pedig ezt a jelentést mi nagyon komolyan vesszük. De mivel a parlamentnél még nem kezdődött el az eljárás, szeretném megvilágítani, hogy milyen kérdések is vannak. Két fajta blokja van ezeknek a kérdéseknek. Az első az, hogy mi a célja a jogsértési eljárásnak, amikor a jogok megsértése sok évvel folyt, sok évvel ezelőtt történt meg, és a másik kérdés, hogy milyen a jogi kötelezettségek a hatástan vizsgálati kötelezettség között során, és, és milyen fajta tagállami igazgatási kérdések merülnek fel. Először is olyan projektekről van szó, mint a parkolóhely, a torony, stb., amelyet 999-ben kezdtek. És 2006-ban küldték a panaszt ezzel kapcsolatban. Tehát ez itt a helyzet. A panaszosok az osztrák bírósághoz is fordulhattak volna. És tulajdonképpen más panaszosok bírósághoz fordultak is, és most az Európai Bíróság előtt a C420-11-es ügy szám alatt folyik is. Nos, tehát a helyzet az volt, hogy bizonyos épületeket megépítettek a hatástanulmány irányelv ellenére. És akkor mit lehet tenni? hogy a hatóságoktól minél, tehát az egyik megoldás az, hogy a hatóságtól kártérítést kérnek, a másik pedig, hogy a bírósághoz fordulnak, és a beruházásnak a lebontását végezzék el. Ez is egy megoldás, de hát ez egy extrém helyzet. De csütörtökön megtor tudtuk, eh, hogy, eh, hogy egy dél-kelet-európai országban a szélerőművek esetében például pontosan erről van szó, tehát ez egy szélsőséges megoldás, de lehetséges. Nos, mi úgy döntöttünk, hogy eh, a jogsértési eljárást indítjuk el, és kártérítést kérünk az osztrák hatóságoktól. Mi egy, egy tulajdonképpen egy utólagos hatástanulmányt akartunk rész elvégeztetni, és itt nem értünk együtt az ombudsmennel. Ön a, azt a kritikát fogalmazza meg, hogy mi nem tettünk egy, eleget ezen utólagos hatástanulmány esetében. De szerintünk a jelenlegi törvény nem teszi lehetővé, hogy mi messzebbre jussunk. Aztán az 53-as bekezdésében a jelentésnek azt mondja, hogy Eh, az igazságszolgáltatásnak eh, lehetőséget kellett volna biztosítani, de mi nem tudjuk a polgári eljárás vagy közigazgatási eljárás szabad, szabályait megváltoztatni. És Ausztria sem tudja megtiltani a szabályait e, csak éppen erre az esetre. Tehát itt nem tudtunk tovább lépni. Az összeférhetetlenséget illetően a hatásvizsgálati irányelv ezt nem szabályozza, kár, hogy ez nem lehetséges, de hogyha elgondolkodnak rajta, amikor a bíróság, vagy pedig egy magasabb testület megsemmisít egy döntést, egy engedélyt, stb., akkor tulajdonképpen az eredeti hatósághoz küldi vissza ezt ugyanúgy, ahogy e, az, egy, er, eredet, egy bírósági döntést is az eredeti bírósághoz küldenek vissza, és ez nem egy összeférhetetlenségi kérdés. Egyetértek vele, hogy ez nem ideális helyzet, de a hatásvizsgálati e, e, irányelv alapján ezt tehettük. Az önjelentését is megbeszéltük az osztrák hatóságokkal, de egész egyszerűen nem tudtunk a jogsértési eljárásból semmit sem nyerni. Szeretnék világosá tenni még egy pontot, ez pedig a jövő szempontjából fontos. Az 57-es bekezdésben ön megkérdőjelezi azt, hogy az új hatástanulmányt a harmadik terjesztésre, kiterjesztésére a repülőtérnek, vagy a harmadik kifutópályára azt megengedjük. Mi ugyanis a két projektnek a kumulatív hatását vizsgáljuk meg. Tehát mi ezt épp ezért már másként látjuk, hiszen ez az új hatástanulmány épp ezért mást fog jelenteni. Jogi szempontból ez egy kumulatív értékelését végzi el az előző projektnek. Például az új, például romániai szélerőművek szempontjából figyelembe kell venni a korábban épített szélturbinákat. Tehát mi még továbbra is kapcsolatban vagyunk az osztrák hatóságokkal, épp azért, hogy az előző munkák hatását figyelembe vegyék az új kifotópályával kapcsolatban. Itt a zaj szennyezésről van szó, és az osztrákok komolyan veszik ezeket a hatásokat. És könnyebb a zaj hatását megvizsgálni egy harmadik kifutópályának. És még hogyha nem is optimális a helyzet, mert túl későn lépünk, de azért ez mégiscsak egy új lehetőséget biztosít arra, hogy az osztrák hatóságok és mi megfelelően végezzük el a munkánkat. Tehát itt a az euró, a, a repülőgépek zajártalmáról van szó. Tehát mi bizonyos problémákat megpróbáltunk megoldani, de a törvény betűjénél nem mehettünk messzebb, és mi próbálunk önnel és a panasztevőkkel kapcsolatot tartani, de ennyit tudunk tenni. Köszönöm szépen grazie al rappresentante della commissione e io eh, ringrazio ancora il ehm, mediatore. köszönöm szépen a bizottság képviselőjének és köszönöm még egyszer az ombudsman úr beszámolóját. Kért valaki szót? Bosszináru kolléga, köszönöm szépen, elnök asszony. Mint Shakespeare-ben is, a mai válaszok további kérdéseket vetnek fel. Miért is? Azért, mert először is az ön által említett eset, az tulajdonképpen egy tanulmány esete. És miért? Először is azért, a környezetvédelmi hatás vizsgálatnak a megbizgatottságát veszi, veti fel, amikor ezt a beruházók végzik el. Itt nyilvánvaló összeférhetetlenség van a befektető, beruházó és az EIA megbízhatósága között. Második. Hogyha ez Ausztriában történt volna, egy olyan országban, amelynek erősek a közhatóságai, és megfelelő intézmények vannak a törvény végrehajtására. Hogyha ez megtörténik egy olyan országban, akkor felvetődik a kérdés, hogy ez olyan országokban, ahol nem ilyen erősek ezek a hatóságok, akkor ott mi történik? Hát kezdhetnénk akár az én országommal, e, Romániával. Tehát akkor bízhatunk-e abban, hogy európai szinten mindegyik tagállam a megfelelő EIA szabályokat bevezetik? Mert a szabályok ugyan tökéletlenek, de hát azért a gyakorlatban ez komoly problémákat vezet, vet fel. És a végső kérdésem az, hogy miért van szükség na, új EIA irányelvre. Azért, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozom. Pontosan a kumulatív hatással, vagy hogyha a román vagy bolgár esetet emléke, említenénk sok más problémát. A végső kérésem a Környezetvédelmi Szakbizottsághoz. Növelni kell Potocsnik biztos úr és szolgálata hatáskörét azért, hogy a valós problémákkal megbirkózhassanak hiszen nagyon sok ilyen probléma a mi szakbizottságunk előtt jelöl meg, jelenik meg petíciók formájában. Épp ezért az ombudsman kezdeményezését üdvözölöm, és gratulálok neki megint az elvégzett munkához, és a környezetvédelmi fő, izgat, főigazgatóság és Potocsnyi biztos eh, úrhoz eh, eh, címzem a kérésemet, hogy ne postmortem vizsgálatokat vézge, vizge, végezzünk, mint ebben az ügyben. Én kollega jár. Jár úr, köszönöm szépen. nem volt ez teljesen tárgyalagos, de végül is teljesen érthető volt. Én is azt szeretném mondani, hogy megértem az ombudsman urat, Bosszináru kolléga rámutatott egy-két problémára. Az ilyen nagy építkezések esetében a bizottság részben jogosan abból indul ki, hogy a tagállamok betartják az érvényben lévő törvényeket. Örülök ennek a jó hiszeműségnek, de már Számos alkalommal láttuk itt a bizottságunkban is, hogy azért előfordulnak visszaélések, illetve a törvények be nem tartása. Emiatt szükség van arra, hogy menet közben is ellenőrizzük a törvények betartását, illetve betartatását. Az ez volt az első. Számos ilyen petíciót láttunk már, amelyben ebből indultak ki, hogy a tagállamokban abból indulunk ki, hogy betartják a törvényeket, de vannak olyan esetek, ahol a petíciót benyújtók bizonyították, hogy ez nem így van. Számos esetben fordultak önhöz, ombudsmanhoz, az állampolgárok, és azt mondták, hogy itt valami nincs rendben. Ebben az esetben az ombudsman a bizottság véleményét kérte. Az ombudsman és a bizottság nagyon jól e, együttműködik, de vannak olyan esetek, amikor például a bizottság reakciója szuboptimális volt, már hosszú idő is eltelt, és hogyha jó ért, jól értem, akkor az ombudsman számos érvből épített föl egy úgynevezett hidat, hogy mire tudnánk építkezni, mire tudnánk hivatkozni. Az ombudsman úgy gondolta, hogy tennie kell valamit. Ez rendben is van, szerintem, hogy megbeszélhetjük ezt a problématikát Egyrészt az út közbeni, menet közbeni ellenőrzés nagyon fontos, és hogyha hibákat észlelünk, akkor ezeket ki is kell javítani, és végig kell vinni ezt a folyamatot, nem egyszerűen leállítani valahol menet közben, hiszen az ombudsman számára ez nem működik, mert az állampolgárok sem hagyják békén, mindig visszakérdeznek, hogy mi történt, történt valami, és hát ez nem annyira jó az érintettek szempontjából, hogyha nem történik semmi. Óken asszony. Köszönjük szépen. Ön, én vagyok a jelentéstevő az ön jelentésével kapcsolatban. Szerintem a jövőbeli terveinkbe bele kellene venni a vizsgálódást a, az új EI a törvényel kapcsolatban. El kell mondanom, hogy eléggé zavaró, hogy ilyen postmortem vizsgálatokat kell végeznünk, és ez lehetséges is. És ha lehetséges, mégsem teszik meg. És ez nem elfogadható, hogyha komolyan vesszük a rendszerünket. Én a bizottság helyében nem örülnék ennyire, hogyha egy ilyen történetet kellene elmesélnem. de az ombudsmannek köszönjük, hogy eljött, hiszen ezek mind olyan problémák, amelyeket nekünk annyiszor meg kell vizsgálni, mert hozzánk fordulnak az állampolgárok. és hogyha a bizottság mindkét féllel tudna beszélni, akkor nagyon fontos lenne számunkra azért, hogy a nek az értékét valóban kiemelhessük. Ezzel megadom a szót az ombudsman úrnak ismét. I want you to know the ombudsman does uh, az ombudsmannek nincsen fönnek földön kívüli, nincsen földön kívüli hatalma, de azért szeretném megköszönni a képviselőknek a reakciójút és a támogatásukat. És néhány megjegyzést tennék a bizottság képviselőjének elsősorban. Mert az, megköszönöm önnek az erőfeszítése, hogy világosabbá tegye ezt az esetet. Nyilvánosan szeretném kijelenni, kijelenteni, hogy nagyon jó a kapcsolatom a bizottsággal az esetek legtöbbjében. És Különösen jó a kapcsolatom a Környezetvédelmi Főbizottsággal. Falkenberg úr nagyon jó főigazgató, és nagyon jó az együttműködés az európai e- e- ombudsmennel és a hálózatával, azért, hogy megoldjanak olyan kérdéseket, amelyek fontosak a bizottság számára, épp azért, hogy ne eszkalálódjanak. Tehát ez tanúsítja azt, hogy mennyire hajlandók vagyunk együttműködni. Ugyanakkor van három megjegyzésem az ön felszólalásával kapcsolatban. A le, az alapvető probléma az, hogy amikor megkaptam a biztosítékokat arra, hogy a dolgok együttműködnek. Ehhez nem találtam dokumenta, tehát a dokumentumokban bizonyítékot. Hogyha lett volt a, hogyha volt szóbeli kommunikáció, és nem kétlem, hogy volt, de én nekem arra kell koncentrálni, amit írásba foglaltak mert ezt továbbíthatom a másik oldalnak. Tehát nekem szükséges van dokumentált bizonyítékra. Tehát írásos bizonyítékokra. Tehát a törvényeket illetően együtt érezhetek önnel, de itt nem csak a törvényekkel van, törvényekről van szó, hanem a megfelelő igazgatásról is. Tehát ennyit akarok mondani, és még annyit hozzátenni, hogy az ombudsman sosem várta el, és sosem kérte e, azt, hogy a meglévő e, építményeknek, e, építményeket lerombolják, hanem arról volt szó, hogy az osztrák polgároknak a panaszát hogyan lehetne kezelni. Egyrészt vagy azt mondani nekik, hogy nem lehet felülvizsgálat, mert az osztrák törvények szerint ez nem lehetséges, vagy azt vártam volna el a bizottságtól, hogy valamilyen fajta új megoldást talál, amelyben bizonyítják azt, hogy mennyire találékonyak. Persze mindezt anélkül, hogy megsértenék a törvényeket és pont ebben a helyzetben nem ez történt. Végül pedig szilárd meggyőződésem, hogy itt összeférhetetlenség esete áll fenn, hiszen az osztrák köztársaság egyik minisztériuma bocsátja ki az építési engedélyt, és ugyanakkor azt mondja, hogy ezzel az, tehát ugyanaz az intézmény jelenti ki azt, hogy nem lehet ezzel kapcsolatban semmit sem tenni. Tehát a bizottságnak a válasza ezzel kapcsolatban nem győzött meg, hogy a, azok a panaszosok, akik ezt a kérdést felvetették, azok tévedtek volna. Jó, most már ezen testület előtt van ez a, az ügy, tehát nem az én kezeim között van, és remélem, hogy a, a közönség szempontjából világosá teszik ezt a kérdést. Köszönöm szépen! Természetesen megpróbáljuk ezt a, a lehetőséget kihasználva, továbbra is figyelemmel követni az eseményeket. Ma délután volt egy ülés, ahol az ülés, zöldek már ki is jelölték az új jelentéstevőt. Nagyon szépen köszönöm Diamandos úr közreműködését, és sok sikert kívánok további munkájához. Most már elengedjük önt, és megengedjük, hogy számos további kötelezettségének eleget tegyen. Köszönöm szépen.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 18-as napi rendi pont következik, az európai iskoláknak a problémájáról van szó. Megkérem, hogy az előadó tartsa meg előadását. Mindenkit szeretettel üdvözlök, Nagori asszony vagyok, az Interferencnek a képviselői vannak, ez pedig az európai iskolák szülői munkaközösségét képviseljük, és az igazgat, iskolák igazgatós tanácsában és a munkacsoportokban is helyet foglalkozunk. És a Brüsszel 1, Brüsszel 2, Alicante Bergen és az iskoláknak a különböző speciális szükségleteivel foglalkozunk. Egy évvel ezelőtt nagyon sok szülő, diák és a mm, tanárok képviselői tiltakoztak Brüsszelben, Luxemburgban és más iskolákban is olyan új intézkedések ellen, amelyek a költségvetési megszorításokkal kapcsolatosak voltak. És a 2000, ugyanis a 2011-es év az 7 millió csökkentést jelentett, a következő évben egy nulla költségvetési növelést irányozott elő a bizottság, és ez ellentmond a konventnek a kiegyensúlyozó költségvetési követelményére. És különböző döntéseket hoztak, a sporolásra, az óráknak a megszervezése, a tanárok számára a összehangoló idő csökkentésére, és a tanulási támogatás csökkentésére és a, olyan diákok támogatására, akik nem tartoznak egyik nyelvszekcióba sem, a támogatás és a felzárkóztatás csökkentésére. És olyan diákok között különbséget tettek, akiknek nem volt a harmadik kategóriában anyanyelvi oktatásuk, még akkor sem, hogyha voltak ilyen órák Nos, a 33-as dokumentummal kapcsolatban eh, állítólag racionalizálták volna a for, eh, forrásokat, eh, de a valóságban tulajdonképpen a kulcs területekre korlátozottak ezek az országok méreté, osztályok méretére, aztán a támogató intézkedésekre, aztán a, hiány, a helyettesítésre, tehát a kis szekciókat és nyelveket érintette ez leginkább, és ennél még rosszabb, hogy a gyerekekre is hatással volt. Na most akkor az iskolai költségvetéseknek 84%-a a tanárok fizetését irentette, tehát ezt a 0,2 milliót kellett volna megspórolni, és ezért tiltakoztak a tanárok. Tehát július 12-én egy nagyon érdekes vitát folytattunk, hiszen ez volt az európai úrika, iskoláknak a fordulópontja, mert nem láttuk, hogy tiszteletben tartották volna a rendszernek a pedagógiai integritását, amely az oktatásra nagyon komoly következményekkel volt. Megnéztük tehát az európai iskola, le, bocsánat, az Európai Parlament lehetőségeit, hogy hogyan tudja az európai iskolai rendszert felügyelni, az európai projektet felügyelni. Jelenleg a bizottság amely az európai iskolák felelőse, ezen belül a DG emberi erőforrás a fő szereplője ennek, pedagógiai döntéseket nem hozhat. Mégis azt szeretnénk, hogyha egy független külső audit történne a pedagógiai helyzet kapcsán. Mivel nem sikerült eddig ezt megszervezni, az európai ombudsman azt mondta, hogy alapvetően a közigazgatási hibák miatt továbbra is feladat marad. Ez tehát az első dolog, amit kérünk, hogy a petíciós bizottságot arra kérjük, hogy az Európai Parlamenten keresztül a, rendelje el az ombudsman a független külső auditot. A második az ezéves költségvetés. Megint abban a helyzetben vagyunk, hogy a bizottság véleménye szerint úgy érzi, hogy kevesebbet, kevesebbel is eh, elég eh, lesz a következő időszakban a munkánk az európai költségvetésből. Annak ellenére, hogy az iskolák eh, folyamatosan három éve csökkentik a költségvetéseket, befagyasztják. 200 94 millió euróval tudták csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy összességében minden egyéb csökkentés után 179 millió eurós támogatást fogunk kapni, mi pedig 180 milliót kérünk, ez volt eredetileg is. az iskola működtetéséhez szükséges összeg. Egy kicsit nehéz erről beszélni, mert természetesen az, hogy milyen mértékben, tehát a kiegyenlítő hoz, hozzájárulás az valós értékét tekintve növekedett, mégis egyéb a rendszerbe befolyó bevétel csökkent. A tagállamok egy, na, egyrészt abban a helyzetbe kerültek, hogy a nemzeti oktatóknak a fizetését csökkenteni kellett, tehát a nemzeti befizetések így csökkentek, majd mindjárt mutatom az ábrát, és kevesebb pénz van a díjfizető, tandíjfizető diákok bevételéből is, hiszen nem maradnak helyek, üres helyek, amiket meghirdethetünk. A tanárok bére új rendszer szerint működik, és még nem érzékelhető a hatása. A jelenlegi költségvetés nem tükrözi azt az oktatási szükségletet, amelyet egy jó minőségű európai oktatás megkíván. Nem sikerült nagyon sok régi problémát megoldani. Túlterheltség van, túlzott diák felvétel, telített az iskola. A következő ábrák a populáció növekedést mutatják, és a diákok, az egyfőre eső befizetését. A finanszírozás eloszlása van a következő ábrán. A bizottság, mint látják, 59, nem a bizottság, hanem a kiegyenlítő EU költségvetés az elmúlt 10 évben olyan 58-59 százalékon maradt. A tagállami rész 21 százalék, ez a nemzeti bérek, ők fizetik ezt. Ez csökkent idén egyre kevesebb tanárt vesznek fel, és nagyon sok tanár nemzeti fizetést kap, ami nagyon nagy teher az EU részesedés szempontjából. Az, hogy a tandíjfizető diákok miatt a bevétel is csökken, a szülők kevesebb, mért, kisebb mértékben járulnak tehát hozzá, mert egyszerűen nincs hely az iskolában, hogy felvegyük a tandíjfizető gyerekeket. A több éves pénzügyi keret, mint mondtam, az európai iskolák az adminisztrációs címhez tartoznak, a közigazgatási címhez, ez az ötös, 5,7%-a a közigazgatás, ennek ped, ebből pedig kevesebb, mint 2%. Ez az a pici kis szeletecske, amiről beszélünk. És ezért szeretném, hogyha lehetne egy kiegyenlítő költségvetést keretében 180 millió eurót kapnánk. Az Európai Parlamenti állásfoglalás, amelyet tavaly fogadtak el, szintén jelezte azt, hogy az európai iskolákat meg kell vizsgálni. A parlament valóban megpróbált ez, ez ügyben eljárni, de úgy gondoljuk, hogy a, az egyezmény szellemét és a az, a szerződés szellemét és szóbeli meg, és írásbeli megfogalmazását, tartalmát, ezzel alássuk a gyerekeknek a jólétét, fejlődését és magának a rendszernek a jövőjét veszélyeztetjük. Azzal, hogyha nem sikerül bizonyos gyermekeknek ugyanazt a fajta pedagógiai kínálatot biztosítani, ezzel diszkriminálunk, ami véleményünk szerint rendkívül veszélyes szeretnénk, hogyha visszatérnénk a tíz alapvető iskolai, európai iskolai elfhez, amelyet 1953-ban határoztak meg, ez az Európai Iskola weboldalán is rajta van. Nagyon fontos, ugyanolyan releváns ma, mint amikor az európai oktatás gondolata megszületett gyors összefoglalást szeretnénk, hogyha helyre állítanák az európai hozzájárulás valós kiegyenlítő hatását, nem csak azt, amit önök látnak, hanem azt a 0, bocsánat, azt a plusz 5,5 milliót is. Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament én független külső ellenőrzést kérne az iskola pedagógiai teljesítményére vonatkozóan. Minden szülő aláírta a petíciót, és tűn- demonstráltak is tavaly, hiszen hiszünk mindannyian az európai oktatás, az európai iskola jövőjében. Nagyra értékeljük azt a munkát, azt a sok plusz munkát is, amit a tanárok az, iskola, az alkalmazottakkal együtt az iskolában végeznek. Végül pedig kérjük a tagállamokat, akik eh, szeretnének továbbra is a jó minőségű oktatásba, ifjúságba és mobilitásba investálni, hogy alkalmazzák ezeket a gondolatokat az európai oktatásra is. Köszönjük szépen a magyarázatokat. Most pedig a bizottság Márko Umberto Marika úr a bizottság nevében szót kap. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném összefoglalni azt a helyzetet, amely a petícióhoz vezetett. Ez a kérdés 2011-es költségvetéshez köthető. A költségvető hatás, hatóság, a tanács és az Európai Parlament 2010-ben úgy döntött, hogy az európai uh, iskola rendszernek 174 millió költségvetést biztosít. És 171 milliót kért a bizottság a költségvetési tervezetben. 2010-hez, tehát az előző évhez hasonlítva 6,5%-kal növekedett a hozzájárulás. Tehát a tanács és a parlament által csökkentett szám 10 millió növekedést jelentett az előző évhez képest, tehát 6,5 százalékkal, és az administratív költségvetés az egész, az 2,9 százalékkal növekedett az európai iskola teljes eh, iskola rendszerének a teljes költségvetése 1,3%-kal növekedett, tehát költségvetési csökkentésről nehéz itt beszélni. 2011-ben az Európai Uniók igazgató tanácsa intézkedéseket tett a források optimalizálására. Elsősorban eh, a eh, ta, a tanárok fizetésével kapcsolatban. A tanárok fizetése a párhuzamosság szabályát követi, tehát az európai tisztségviselőknek a fizetését követi. 2004-es a reformban, amelyet az Európai Uniós tisztségviselőkre fogadtak el, ezt alkalmazták az európai iskolatanárokra is, és a párhuzamosság szabálya alapján e, a, az igazgató tanácsok ugyanazt a fajta reformot valósították meg, tehát hogy az iskola rendszerben is ezt a párhuzamosságot valósítják meg és a, az különböző osztályok és csoportok esetében is költségcsökkentést valósítottak meg. Ez a szülők aggodalmát, agáját vetette föl elsősorban Brüsszelben és Luxemburgban hogy ez negatív módon befolyásolja a szintjét, a minőségét az oktatásnak. Tehát 2012-ben a, biztosíthatjuk azt, hogy a 2011-es intézkedek a költségvetések csökkentésére e, sikeres volt. Tehát nem kellett kiegészítő költségvetést kérniük, és elsősorban az intézkedések nem rontották az oktatás színvonalát ezekben az iskolákban. A kérésekkel kapcsolatban, amelyeket az Interparents képviselője ma bemutatott, volt egy kérdés egy audittal kapcsolatban, és a bizottság osztja az Interparents szövetségnek a nézetét. Az OECD PISA rendszere vizsgálta a luxemburgi iskolákat is, és az eredmény nagyon pozitív. És az OECD-t arra kérjük, hogy az egész európai iskola rendszerben végezze el ezt a PISA felmérést és várjuk ennek az eredményét. A luxemburgi eredmények, mint mondtam, nagyon jó, jók voltak más iskolákkal szemben, más Európai Uniós iskolákkal szemben. Az idei költségvetés Tehát volt ez a 2011-es petíció, de egy új kérdés felmerül a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban ugyanis a bizottság 5,1%-os költségvetési növekedést kért a tavalyi költségvetéshez képest, e, az, és különben az administratív költségvetést befagyasztatták, tehát 0 százalék az egész e, igazgatási költségekre, és e, ebben a helyzetben az iskolák 5 százalékos növelést kaptak. Tehát egy kis félreintés van a költségvetés kiegyensúlyozatát illetően, tehát a hozzájárulások költségvetés, költség, tehát a kiegyenlítő költségvetés hozzájárulást illetően. Ezt az igazgató tanács ahol az összes tagállamot képviselik, szavazza meg, szavazza meg és hangsúlyoznom kell, hogy az európai iskolák végső költségvetését csak akkor fogadják el, hogyha az Európai Unió költségvetési hatósága már elfogadta a saját ö, ö, költségvetését. Hogyha a költségvetési hatóság még nem döntötte el, hogy mennyi a hozzájárulás, akkor az európai iskolák még nem fogadhatja el a végső költségvetését. Tehát ilyen módon értendő a kiegyenlítő hozzájárulást. Tehát azt a részt egyensúlyozza ki, amelyet a nem a tagállamok és a más európai iskolarendszeri források biztosítanak de a tanács és az Európai Parlament, tehát a költségvetés hasznosság szuverén ezekben a kérdésekben. Két másik kérdést vetettek fel. Az egyik az, hogy hogy túl zsúfoltak az iskolák, és a, hogy nem helyeznek ki diá, tanárokat. A második kérdéssel kezdem. A tanárokra szükség van. Nyilvánvalóan két oka van ennek. Először nyilvánvalóan az iskolában, ahol tanítanak, szükség van rá. És ezek a tanárok, akiket ide kihelyeznek, az azt jelenti, hogy a nemzeti oktatási rendszert képviselik az európai oktatási rendszerben Na most, hogyha nincsenek ilyen tanárok, ezek nagyon veszélyesek, nem csak az oktatás szempontjából, hanem a költségvetés szempontjából is, hiszen hogyha nincsenek ilyen kihelyezett tanárok, akkor helyi tanárokat kell az európai iskolákban alkalmazni, és ezek a tanárok általában jók, de hát azon tanároknak a menősége, akiket külön képzésben részesítettek az európai iskolában való tanításra, az más kérdés. Tehát a bizottság, az Európai Parlament re támaszkodik, hogy ösztönözzék a tagállamokat arra, hogy küldjenek tanárokat az európai iskola rendszerben, rendszerbe, legalábbis vegyék figyelembe ezt az arányos szabályt, tehát azt, hogy az európai iskolákban tanított gyerekek számához képest arányos legyen a tanárok száma is. Nos, a, az iskoláknak a túlzsúfoltságát illetően azt tudom elmondani, hogy a negyedik brüsszeli és a második luxemburgi iskolát idén nyitjuk meg. Az igazgatótanács tanács az tulajdonképpen egy ötödik brüsszeli iskolát kér, de a tárgyalások még mindig folynak a tagállamokkal, Belgiummal és a belga hatóságok még nem egyeztek bele az ötödik iskolába, de reméljük, hogy nem sokára megfelelő helyet kapunk erre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Κάποιος Kére valaki szólt a kollégák közül. Jár úr. Nagyon szépen köszönöm. Már nagyon helyesen megállapítottuk, hogy a bizottság már foglalkozott ezzel a problémával. A bizottság ezzel a problematikával már régebben kifejezte, hogy szeretne foglalkozni bővebben. Az Európai Parlament szintén foglalkozik ezzel. Politikai szempontból világos ez a kérdés. Az Európai Parlament világosan támogatta az európai iskolákat, és kérte is ezek finanszírozását. A modellt, az ötletet magában kiválónak tartjuk, tehát tulajdonképpen csak körbeforgunk ez egy nagyon jó ötlet az Európai Unió részéről, hogy európai iskolákat alapítsunk, az Európai Parlament is támogatja, az európai költségvetésből finanszírozzuk, a tagállamok küldik a tanárokat, így garantálva az iskolák minőségét. Mit tehetünk tehát politikai szempontból 100 százalékig, sőt azt mondhatnám, hogy 200 százalékig támogatja a parlament az európai iskolákat. Kérem a kollégákat is, hogy szóljanak hozzá, mert egy kicsit tanácstalan vagyok. Mi lehet itt a kiút? Többször e megemlítettük már, hogy szükség van független szakértőkre, illetve szakmaiságra, hiszen valódi függetlenség nem létezik, csupán arról beszélhetünk, hogy egyes szakértők már elemezték az iskolákat. A bizottság el is mondta, hogy a tények az iskolák megalapításának szükségességét támasztják alá, de hogyha nem teremtjük meg ehhez a megfelelő alapokat, és hogyha a költségvetési bizottság nem hozza meg a megfelelő döntéseket, akkor már én sem tudom, hogy mit tehetünk még. Le kell vonni a következtetéseket, szükség van ennek a támogatására, szükség van az anyagiak biztosítására, a szükség van arra, hogy informáljuk az érintetteket arról, hogy szükség van erre. Hiszen megszületett a gyerek, az európai iskola, és ezért kötelességünk az, hogy életben tartsuk, tápláljuk. El szeretném mondani, hogy ez alapvető fontosságú az Európai Parlamentben és az Európai Unióban, de szinte várom, hogy kollégáim milyen ötleteket és tanácsokat tudnak adni nekem. Köszönöm szépen, Hefner úr kért szót, megadom a szót. Kedves Péter Jár, igen, szeretném feloldani ezt a feszültséget, de én sem tudok elővarázsolni itt most egy nyúszit a cilinderből. Mindig újra és újra hallom, hogy azok az emberek, akik odajáratják a gyereküket az európai iskolákba, elmondják, hogy nagyon nagy a tömeg ezekben az iskolákban, nagyon sok a gyerek, és nagyon kiváló munkát végeznek az ott dolgozók. És hogy a költségvetési korlátozások most már nem tarthatók tovább, de természetesen itt most mi nem hozhatunk döntéseket költségvetési kérdésekben. Én azt tartanám értelmes és megfelelő dolognak, de hát ezt Péter is javasolta már, hogy a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elé vigyük ezt a kérdést, hiszen nekik olyan befolyásuk van a költségvetésre, ami nekünk nincs. Ezért megfelelőnek tartanám egy értékelés elkészítését arra vonatkozólag, hogy mit lehetne átstruktúrálni, módosítani, de azt, amit most elmondtunk, azt kellene írásba foglalnunk. Ebne. Eh, Esetleg én is feltennék egy kérdést a két képviselőnek, valamint az Interparenc és a bizottság képviselőinek. 2012-ben azt mondták, hogy a költségvetési hatóság nem döntötte még el, hogy az Európai Bizottság mennyivel tudja támogatni az európai iskolákat. Úgy gondolom, hogy ez itt mindenki előtt ismert, vagy mégsem fennáll annak a lehetősége, hogy augusztusban pontosan értesünk arról, hogy mekkora összeget tudnak rendelkezésre bocsátani az európai iskolák számára. Uh, ha jól értem, akkor a 2013-as összegekről van most szó. A bizottság benyújtotta a 173,8 milliós We hope that the European... És azt reméljük, hogy az Európai Parlament és a Tanács költségvetési hatóságként ezt jóvá hagyja. Ezt a számot melyek mellesleg egyhangúan az európai iskolák eh, testület elfogadta. Köszönöm szépen. And Uh, igen, a szülők pedig azt kérik, hogy 180 milliót kaphassunk. Ezt tükrözi ugyanis az iskola igazi költségvetési szükségleteit, nem pedig az, amit a költségvetési nyomás alatt hatoz. Ah. Ezt már megértettem, igen, jár úr javaslata Összefoglalnám javaslatomat tehát. Az iskolák ugye iskolaévekben terveznek, a költségvetés pedig naptári években, ez mindig egy nagyon kellemetlen probléma, hiszen azok a tanárok, akik elkezdik a tanítást az egyik iskolai évben, az a cél, hogy ők is fejezzék be, és sokszor az iskoláknál ez különösen bonyolítja a helyzetet hiszen szeptemberben kezdődik az új iskolaév. Hogyha most augusztusban beszéljük ezt meg, akkor már a 2013-as tanévre sem tudunk tervezni. Tehát eh, Hefner kollega megjegyzésére utalnék, be kellene vonni a költségvetési bizottságot és a költségvetést ellenőrző bizottságot, meg kellene kérni őket arra, hogy szakmai szempontból ellenőrizzék ezt a kérdést, és fogalmazzuk bele azt is, hogy szakmai ellenőrzésre van szükség, hiszen valaki azt mondja, hogy elég ennyi pénz, valaki azt mondja, hogy több pénzre van szükség, de nekünk megfelelő válaszokra van szükség, egyértelmű válaszokra. Vannak, akik politikai szempontból vizsgálják ezt a dolgot. Az Európai Parlament egyértelműen letette a voksát az európai iskolák mellett, de nem mondhatjuk azt, hogy lélekben veletek vagyunk, de hogyha pénzről van szó, akkor az már nincs. Tehát ez így nem működik. Világossá kell tenni a szándékokat, és a pénzügyi támogatást is. Az iskolák már augusztusban el kell, hogy kezdjenek tervezni 2013-ig. Nyitva kellene tehát hagyni ezt a petíciót, és először tárgyalni kéne a szakbizottságokkal, de sürgősségi ügyként kellene tárgyalnunk ezt az iskolák érdekében, illetve a foglalkoztatottak és a tanulók érdekében. Thank you. I'm not only backing the proposals. Köszönöm szépen. Nem csak jár úr és Höfner úr javaslatait szeretném támogatni, hanem szeretném a költségvet, az Oktatási és Kulturális Szakbizottságot is bevonni, hiszen nekik is van szavuk e kérdésben, és aztán úgy gondolom meg kellene fontolni azt, hogy mi Európaként képesek vagyunk-e arra, hogy az európai iskolák különböző szükségleteit lefedjük, hogy tudnánk többet tenni. Egyrészt azért, hogy erősítsük az európai projekt iránti bizalmat és az átláthatóságot, és hogy hogyan tudjuk a jövőt felkészíteni, hiszen ez azt jelenti, hogy a jelenlegi európai célkitűzésekért kell már dolgozni. Ha ez a legjobb módja annak, hogy az európai jövőt előkészítsük, akkor miért eh, miért ellenezzük? Miért vagyunk most a válság közepében? Azért, mert nem tudjuk az európai iskolát ugyanolyan recepttel eh, megoldani csak önmagában, semmi mással, mint a megtakarítási intézkedésekkel, mert ez a megtakarítás önmagában nem elég, valami kell, hogy legyen mellette. És úgy tűnik, hogy a diákok számára is ez alapvető. Egységesek vagyunk, és úgy gondolom, hogy a petíciót valóban hagyjuk nyitva, küldjük el a költségvetésének és a kulturálisnak, illetve a bizottságnak, és akkor megnézzük, hogy mit lehet még tenni az elnökök konferenciájának esetleg átküldeni, hiszen ez egy nagyon sürgős kérdés. A költségvetés az több éves költségvetés forrás. Nem lehet 2013-at előre jeleznünk anélkül, hogy nem biztosítjuk a pénzt a foglalkoztatásokhoz, és aztán ahhoz, hogy dolgozhassanak. Enélkül viszont nincsen kiszámíthatóság, a kiszámíthatóság pedig egyenlő a tisztességes költségvetéssel. Köszönöm szépen, Bosztiniáró úr. Röviden összefoglalom, tehát nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és Jár úr javaslatai alapján, valamint az ön javaslatai alapján Bosztiliáró úr ezt a petíciót továbbítani fogjuk a, a Kulturális Bizottságnak is, hiszen ez a bizottság is részletesen foglalkozik ezzel a témával. Az a cél, hogy minden tagállam modellnek tekintse az európai iskolákat, amelyet követni kell Ennyit tehát erről. Lehet, hogy a tanácsnak is el kellene küldenünk egy levelet ebben az ügyben, hiszen nem csak az Európai Parlament három szakbizottsága érintett ebben, hanem az Európai Unió tanácsa is. Köszönöm szépen a jelentéseket. Rátérünk a következő témánkra. A rendet egy picit módosítjuk most mert most a 20-as számú petíciót tárgyaljuk, Kempen úr petícióját. Ja, ich bin anwesend. Ja. Azt hiszem, Kempen úr jelen van köztünk, ugye? Jól gondolom ezt. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte... Tisztelt elnök asszony, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Kai Böddinghaus vagyok. Mielőtt Kempen professzor úr elmondja a petíciónk tartalmát, engedjék meg, hogy két aspektusra utaljak a BPM cég képviseletében. A BPM székhelye Bécsben van, és ott kötelezően tagja az osztrák ipari kamarának. Nagy megrökönyödéssel tapasztaltuk, hogy Németország nem tartja be az EU szolgáltatói irányelvet, amely kettős bejegyzést, a kettős bejegyzést kizárja. Így kötelező vagyunk arra, hogy a berlini ipari és kereskedelmi kamara tagjai is legyünk. Jó magam 2004 óta tagja vagyok egy ipari és kereskedelmi kamara közgyűlésének. 2009-ben újraválasztásomhoz az én választókörzetemben 167 szavazatra volt szükségem arra, hogy megőrizzem ö, pozíciómat. Mellettem más választókörzethez tartozó kollégák ülnek, akik csak 21 vagy 25 szavazattal kerültek be a közgyűlésbe. Hogyan védelmezhetők ezek az antidemokratikus elvek? Ez számomra teljesen megmagyarázhatatlan. Köszönöm. Ευχαριστώ. Köszönöm szépen, Miltiári úr, a bizottság részéről. Megadom a szót. Mein Name ist Kempen, ich bin... Ah, you are Mr. Ja, Kempen. mein Name is Kempen, das ist Herr Böttinghaus. Kempen uh, úr vagyok, és uh, ezt az öt vállalatot képviselem, és ugyanakkor a Kölni Egyetem jogi professzora is vagyok. Uh, nagyon szépen köszönöm a képviselő uraknak és hölgyeknek, hogy megkaptuk a lehetőséget itt arra, hogy bemutathassuk a petíciónkat. Röviden szeretnék négy pontról szólni. Először is a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara struktúrájáról és feladatairól szólok. Németországban összesen 80 ipari és kereskedelmi kamara van, helyi körzetekre vannak ezek felosztva. Minden önálló vállalkozó akár szeretne, akár nem, a törvény előírásai miatt tagdíjfizetése kötelezett tagja körzete kamarájának. Az ipari és kereskedelmi kamarák fő feladata, és most itt a törvényből idézek, a körzetük tagjainak együttes érdekeit képviselni. Arról van tehát itt szó, hogy közvélemény alkotás folyik közjogi testületek útján, úgy is mondhatjuk, hogy kényszerlobbi csoportokon keresztül. A törvény szerint nem feladata az ipari és kereskedelmi kamaráknak, hogy engedélyezzenek bizonyos szakmákat illetve nincs szakmai és jogi hatásköre, hogy ellenőrizze és betartassa a szabályokat. Ezt különbözteti meg alapvetően az ipari és kereskedelmi kamarákat a különböző szakmai kamaráktól, mint például az orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek és építészek kamaráitól. A második pont, az ipari és kereskedelmi kamarák antidemokratikus belső felépítéséről. A petíciót benyújtók úgy érzik, hogy befolyásolják őket azáltal, hogy az ipari és kereskedelmi kamarák folyamatosan kötelesek véleményt formálni a munkaerőpiacsal kapcsolatban, az energiapiacsal kapcsolatban, stb. Méghozzá olyan véleményeket kell közölniük, melyek teljes mértékben ellentmondanak saját meggyőződésüknek. A benyújtóknak semmi lehetőségük nincs arra, hogy befolyásolják köz, saját közgyűlésük, saját kamarájuk közgyűlésének véleményét. Mert a választó jog alapján a közgyűlésben azoknak van a legtöbb befolyása, akiknek a szakmájában a legtöbb nyereség keletkezik. Hadd illusztráljam ezt egy példával. A Braunschweigi Ipari és Kereskedelmi Kamara 80 képviselőből áll. A petíciót benyújtó, a négyes petíciót benyújtó egy tanácsadó, vállalati tanácsadó, csak a szolgáltatók vállalkozói csoportjában rendelkezik szavazati joggal, és ez a csoport öt képviselőt küld a közgyűlésbe. Egy kiskereskedő ugyanakkor 17 képviselőt küld, egy ipari munkás pedig 26 képviselőt küld ugyanebbe a, ugyanebbe a közgyűlésbe. Ez a petíciót benyújtók meggyőződése szerint anakronisztikus és milyen antidemokratikus választási jog. A hármas pont a letelepedési és szolgáltatási szabadságról szól. A kötelező tagság a letelepedési szabadságot is sérti, valamint sérti továbbá a szolgáltatási szabadságot és a szolgáltatói irányelvet. Az Európai Bíróság még nem hozott döntést ezzel kapcsolatban. Az Európai Bíróság a kötelező tagsággal kapcsolatban eddig a szakmai kamarák esetében döntő, hozott döntéseket, tehát például ügyvédi kamarákkal vagy állatorvosi kamarákkal kapcsolatban, de soha nem kellett még döntenie ipari és kereskedelmi kamarai kötelező tagsággal kapcsolatban. A szakmai kamarák esetében a bíróság úgy találta, hogy jogos a letelepedési és szolgáltatói szabadságba való beavatkozás ezekben az esetekben, azért mert speciális feladatok látnak el ezek a kamarák, amelyek az ügyfelek, a kliensek, a páciensek és a felhasználók érdekeit szolgálják. Ezeket, ezt a az érvelést viszont nem vihetjük át az ipari és kereskedelmi kamarák nem specifikus lobby tevékenységére. A szolgáltatói irányelv elleni védség itt evidens, a 14-es cikk 2-es részében látható ez, hogy megtiltja a két tagállamban való kettős kötelező tagságot. De az osztrák petíciót benyújtó esetében mégiscsak erre került sor, és ez nem egy egyedi eset, nagyon sok hasonló eset van. Ő tagja egy osztrák, osztrák ipari és kereskedelmi kamarának, és egy német ipari és kereskedelmi kamarának is. A négyes pontban röviden leírom a többi európai tagállamban uralkodó helyzetet. A Németországhoz hasonló kötelező kamarai tagság csak hat további államban fordul elő, Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában, Ausztriában, Görögországban és Luxemburgban, és ezen kamarák feladatai viszont nagyon eltérőek. Ezért nem szeretnénk elvállalni azt, hogy megítéljük, hogy ezekben a tagállamokban jogos-e a kötelező kamarai tagság, vagy sem. Ausztriában hasonlóan kell eljárni, mint Németországban. Úgy gondolom, hogy sem Ausztriában, sem Németországban nem jogos ez, de ez most nem tartozik a téma körünkhöz. Spanyolországban éppen most szüntették meg a kötelező kamarai tagságot. A nemzetközi valuta alap azt javasolja, hogy Németországban szüntessék meg a kötelező tagságot, mert az ö, csökkenti a gazdasági fejlődést, illetve visszafogja. Hölgyeim és uraim, nagyon értékelnénk, hogyha a tisztelt bizottság megkérni a, az Európai Unió bizottságát, hogy alapos és szakszerű vizsgálatot végezzen, és a Parlament Jogi Bizottságát is vonja be az ügy további tárgyalásába. Köszönöm szépen a figyelmet. Eh, mi köszönjük önnek, Járis úr. Eh, I have to remind... Elnök úr, szeretné, elnök asszony, szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy 2010-11-ben öt panaszt kaptunk és több petíciót, ugyanennyi petíciót a kötelező kamarai tagságról, Németországból és Ausztriából. A panaszok csak Németországra és Ausztriára vonatkoztak, más országokra nem. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a petíció benyújtója 2010. októberében nyújtotta be az Európai Bizottsághoz a panaszt, választ kapott, melyben elmondták, hogy a bizottság miért nem szándékozik további lépéseket tenni panaszával kapcsolatban. Most pedig most pedig úgy látja, hogy a petíciós bizottság elé kellett jönne, jönnie. Meg kell, hogy mondjam azt is, hogy minden panaszt lezártunk, minden petíciót lezártunk, a korábbit is lezártuk, anélkül is, hogy megvitattuk volna. Ami a petíció és a panasz lényegét illeti, meg kell, hogy mondjuk, hogy sajnos az EU bírósága és az ítélkezési gyakorlata nem kedvez a petíció benyújtójának. A kötelező kamarai tagság az EU jog 14-es cikkének ellentmond, ami a, a szabad vállalkozási jogát biztosítja. A szolgáltatások szabad biztosítása akkor, amikor a vállalat egyik tagországban rendelkezik székhelyel, és másik tagországban nyújtja a szolgáltatást, akkor a kötelező kötelezői tagság, kamarai tagság teljesen összeegyeztethetetlen az EU joggal. A vállalat alapítás szabadságának joga mellett azonban talán igazolható és összeegyeztethető a 49-es cikkel. Nem csak akkor, amikor a kereskedelmi kamara, vagy az kamara, vagy bármi más a tagok morálját irányítja nem csak erre vonatkozik, hanem a Kosztán esetre is. Például amikor a bíróság kimondta, hogy a kötelező kamarai tagság a, a mm, kézműves kamara, vagy kisiparos kamara igazolható akkor, hogyha a befogadó ország törvényeinek felel meg, és ott előírt a kamarai tagság. Tehát az esetjog nem kedvez a petíció benyújtójának, és ezért a bizottság további lépéseket nem tehet. Sőt, azt is meg kell nézzük, hogy mi az igazi probléma. A kötelező kamarai tagság korlátozása. Hogyha nem vagyok tag, nem tehetek semmit. Mi az igazi korlátozás? Az igazi korlátozás a tagdíj fizetés és ez az igazi problémája a petíció benyújtójának is. Németországban és Ausztriában a tagdíj nagyon magas. Értjük teljes mértékben, hogy nagyon sokat kell fizetniük valami olyasmiért, amiért nem is akarnak, vagy olyan szolgáltatásokért, amit nem is akarnak igénybe venni. Volt például egy panasz egy német önfoglalkoztatott részéről, aki azt mondta, hogy több mint ezer eurót kell fizessek a kamarába. Ami azt jelenti, hogy egy hét heti munkadíjam ez. Míg a szlovák kollégám itt nyújtja a szolgáltatásokat, és egy félét nem kell fizetnie. Nem vagyok versenyképes. Egy nagy osztrák cég 60 ezer munkavállalóval szintén panaszt emelt, mert millió eurót kell tagdéként fizetnie. Teljes mértékben érthető tehát, hogy nem akarnak az emberek ilyen összegeket fizetni, pláne olyasmiért, olyan szolgáltatásokért, vagy bármiért, amit nem is akarnak igazából. Teljesen elfogadható az, hogy a több millió vállalat és szakember Németországban, Ausztriában, aki nem akarja igénybe venni a kamara szolgáltatásait azért, mert képzés, jogi szolgáltatás, minden egyéb képviselet, a szakmunká, szakemberek kormány felé és társadalom felé való képviselet, és van, így normális, ha ezt nem akarják de ez nem egy olyan probléma, amit a bizottságnak és az EU-nak kell megoldania, ez szerintem nemzeti probléma Németország és Ausztria problémája. A nemzeti kormányok úgy gondolom készek arra, hogy megtárgyalják a problémát és megoldást találjanak, hogyha valóban magasak a díjak. A probléma tehát nem EU szintű, sokkal inkább nemzeti szintű. A petíció beterjesztőjének ezt saját nemzeti kormányokkal kell megbeszélni, és ott kell megoldást találni. A, politikai, a meglévő politikai keretek között nem tudjuk elfogadni azokat a megfigyeléseket, vagy megjegyzéseket, hogy a kereskedelmi kamara működése nem lenne demokrácia, demokratikus. a lakosság 10%-át képviselő, vagy kevesebb, mint 3%-át képviselő szervezet, meg a többi kifogás, nos, ezek mindennapos problémák, ami nem jelenti azonban azt, hogy a vállalat szabad alapításának jog, jogát korlátozná. Az is fontos, hogy még nem kaptunk meg semmiféle panaszt olyan vállalatoktól, olyan szakemberektől, akik más EU tagállamban működnek, nem Ausztriában vagy Olaszorsz, ö, Ausztriában is oda akarnának menni, és nem panaszkodnak amiatt, hogy a vállalatalapítási jogukat korlátozzák. Köszönöm szépen! Igen, köszönöm szépen. Hadd mondjam el, hogy egy kicsit azért meglep a bizottságnak az álláspontja. Az elején ugye azt mondta, hogy már oly sok petíció volt erről, mellesleg ráadásul írásban is állást foglaltunk, és a petíció benyújtója ennek ellenére nem vonták vissza. Úgy hangzott, mintha ez egy ilyen istentelenség lett volna. Az egész bizottságunknak az a lényege, hogy minden európai állampolgár magától értetődő joga, hogy ehhez a bizottsághoz forduljon. Azt mondta, hogy más országokból nem jött ilyen petíció. Nos, erre hadd mondjam azt, hogy nem szabad, hogy ez minket abban akadályozon, hogy ezt a petíciót pontosan megnézzük. Kicsit furcsának tartottam, amit mondott. Arról van szó, hogy az európai jog sértéséről van-e szó, a, a letelepedési szolgáltatási szabad, szabadság, a 2006-os szolgáltatási irányelv e, megsértéséről van szó. Nem erről beszél, hanem arról, hogy a tagdíj milyen magas mint hogyha a bizottság a problémát nem értené. Ez szerintem valóban problematikus, de nem ezzel foglalkozik a petíció benyújtója, nem emiatt fordult ide az Európai Bizot- Parlament bizottságához. Én úgy gondolom, a petíció benyújtójának joga, hogy mi megvizsgáljuk alaposan a beadványát. Úgyhogy, ha már hozzáfogtam, hadd mondjam önnek még azt is, hogy írásos állásfoglalást is kiadtak már és megküldték nekünk is ezt a szakbizottságunknak. Ez egy régi, magától értetődő szokás. Jó is, hogy a bizottság ezt megteszi, de azért úgy gondolom, hogy az is magától értetődő, hogy nekünk, a szakbizottság tagjainak és a a petíció benyújtójának talán szabad joga van elvárni azt is, hogy a bizottság egy ilyen véleményt, amikor átad, a állásfoglalást, akkor mindazt, amit a petíció beterjesztője előad, azt korrekt módon megvizsgálja. A bizottság ugye azt mondja, hogy igaza van, joga van, általában azt mondja, hogy nincs igaza persze, de aztán legalább mondja meg az okait. Talán megbocsátja, hogy egy kicsit fölháborodott vagyok most. E petícióval kapcsolatban abszolút nem foglalt állást. Amit most mondott, az valami olyasmi, ami nincs is itt az a petíció, amiről beszél, az írásos álláspontjakban is említenek, a hivatkozás több korábbi petícióra vonatkozik, de ha azokat megnézzük, akkor igazából teljesen más kérdésekkel foglalkoznak ebben. Németországban talán bonyolult a rendszer. Ezt aláírom. De meg kellene nézni azért, hogyha ezt, hogyha a problémát meg akarjuk érinteni. Tudnélék a, a kamara három irányból áll. A szabad foglalkozásúak, van a kézműves kamara, és van az ipari és kereskedelmi kamara, és erről van szó. Senki sem bántja a kereskedelmi kamarákat, legalábbis itt nem most a szabad foglalkozásúak kamaráját sem, de mind az összes petíció, amit ön említett, az e- erre vonatkozik. Tehát ön az állásfoglalásában ráadásul e- a az ipari és kézműves kamaráról beszél, de itt most ipari és kereskedelmi kamaráról van szó, és Európában nem csak történelmileg, de tényszerűen és jogszerűen is a kereskedelem és a kézművesség az két különböző dolog. Gondolom nekünk is jogunk az, hogy a bizottság, meg hát a polgároknak is joga az, hogy a bizottság ezt tisztességesen nézze meg legalább, hogy miről ad elő és kimerítő állás pontot adjon erről. Egyáltalán nem is értem, hogy mit mond. Nem tudom, hogy mi a véleménye a letelepedési szabadságról, a vállalatalapítási szabadságról, és azt sem tudom, hogy a demokrácia elv megsértésével kapcsolatban mi a véleménye. Semmi bajom nincs a kamarák gondolatával, semmi bajom nincs azzal, hogy legyen egy bizonyos önkormányzatiság, önkormányzati szervek legyenek a gazdasági életben. Na de hogyha egy kényszerrendszer van, hogyha tagsági kényszer van, akkor annak nagyon jó, pontos, tényszerű és jogi okok kellenek, hogy legyenek a mögött. Hogyha engem kényszerítenek arra, hogy egy kamarának a tagja legyek, és ugyanaz a kamara azon a területen, ahol a vállalkozásomat folytatom, nekem a konkurenciám is ráadásul, akkor igazából a dolog el- elidegenítő. Vagy a szolgáltatási irányelv egyértelműen kizárja és ennek ellenére Németországban nem is jelenhetek meg a piacon osztrák cégként, még akkor sem, hogyha mondjuk tag akarnék lenni, mert azt mondják, hogy nem lehetek tag, hát akkor hogy dolgozzunk, hogyha önök ezt nem vizsgálják meg tisztán. Úgyhogy éppen ezért határozottan azt mondom, back to sender, vissza a feladóhoz. Kérem, gondolják újra át az állásfoglalásukat, és ezt a petíciót vizsgálják meg, amit most nyújtottak be. Tartsuk nyitva ezt a petíciót, tovább tanácskozunk róla. Ha azt mondanám, hogy közösen azzal a petícióval, amit Görögországból a görög kamarai, kényszerkamarai tagsággal kapcsolatban adtak be. Ugye az elnök asszonytól elnök asszonyal ellentétben én ezt még nem igazán értem, mert csak görögül van meg, de hogyha erről, ezt legközelebb napirendre tűzzük, akkor eh, úgy gondolom, hogy a görög nyelv ismerete nélkül is talán addigra már meg tudjuk majd beszélni, és eh, egy eh, újabb tényszerű és tényekre, helyes tényekre épülő bizottsági állásfoglalással talán. A német és az osztrák kormányok pedig, sőt a görög, meg a spanyol kormányok is, azt kérem, hogy állásfoglalást adjon ki, Németország, Ausztria, igen, innen van a petíció, Görögország és Spanyolország azért érdekes, mert ők a fordított fordítottját határozták el. Engem most igazából az érdekelne, hogy ott mi az oka annak a döntésnek, és milyen következményei vannak Spanyolországban. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Németországból ismerjük ugye ezt a témát, és ez nagyon jó, hogyha hallunk róla, hogy ez újra és újra napirendre kerül. Azt azonban még nem említették, hogy viszont az ipari és kereskedelmi kamaráknak is vannak önkormányzati feladatai. És erről újra és újra vitát kell folytatnunk, bármibe is kerül a kötelező kényszertagság, de le kell ellenőriznünk, hogy mi a célja az egésznek, hiszen a kamarai feladatok ellátását akkor valakinek át kellene vennie, és ha az állam venné át, akkor az államnak is pénzbe kerülnének ezek a tevékenységek. A mindig kritizálják a kamarákat, hogy milyen magasak a tagsági díjak, hogy csökkenteni kellene, és van, aki nem csinál semmit. Hát ez egy német probléma, Németországban kellene ezt megoldanunk. Vannak bizonyos szolgáltatások, amelyeket a kamarák kínálnak, és ezt a piacon is megtehetnék. Én ismerem ezeket a kamerákat, semmi új nincs itt a nap alatt. Az a kérdés, ami felmerül most, hogy vannak-e olyan elemek a rendszerben, amelyek ütköznek a letelepedési szabadsága és a szolgáltatási szabadsággal. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy az Ipari és Kereskedelmi Kamara egy önálló testület, és a problémák azzal függnek össze, hogy nagyon sok különböző szektort szeretnének bevenni a kamarákba. Tehát például Ludwigshafenben volt egy ilyen, ahol régebben 60 ezer tag volt, most már csak 33 ezer tag van. Vannak kisebb ágazatok is, ahol sokkal kevesebb tag van, például gasztronómia területén, stb. És hogyha egy kamarában mindenkit képviselni szeretnénk, akkor ugye az az eredmény, amit Németországban is látunk, ahogy az Európai Parlament is elmondta, nagyon sokakat küldenek el a parlamentbe, tehát, de viszont kevés, túl, hogy túl kevés a tevékenységünk, mondják. Természetesen lehet antidemokratikusnak nevezni ezt a tevékenységet, stb. stb., de ha valamit el szeretnénk érni, azt szeretném elmondani, hogy mivel hogy nagyon sok ágazat képviselteti magát ezekben a kamarákban, nem lehet azt elérni, hogy mindenkinek ugyanannyi szavazata legyen. Tehát ez, amit elmondott, hogy hány szavazat szükséges egy tagsághoz a vezetőségben, hát ez, ez egyszerűen így van. A, az ipari és kereskedelmi kamarák feladatát ugye egyébként az államnak kellene elvégeznie, és ez világos, hogy akkor nekik is szükségük lenne ehhez a megfelelő forrásokra, hiszen meg kell csinálni, el kell végezni az ellenőrzéseket, stb. stb. A ma itt elhangzott kritikák természetesen nem újrak számomra. A kamarák persze követnek el hibákat, nem minden annyira hatékony, mint kellene, de megmondom, hogy ez, erre szükség van, akkor is, hogyha kötelező tagság van, szükség van ezeknek a feladatoknak az ellátására. De sokszor a tagok érdekében történik a tevékenység, sokszor nem hiszen a kamarák a nagyokat és a kicsiket is képviselik, illetve kell, hogy képviseljék, és emiatt fennállnak bizonyos ellentmondások természetesen, de hát ez mindig így lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt kérem a hozzászólóktól, hogy egy kicsit rövidebbek legyenek, mert van még egy petíció, amivel foglalkozunk, és nagyon fontos az is. Úgyhogy eh, Jár úr, eh, Posztinár úr, Hefner urakat mind-mind arra kérem, hogy rövidebbek legyenek. Röviden mondom. Amit Hefner kollega mondott, aláhúzom nem, nem arról van szó, hogy a petíció benyújtója meg akarja szüntetni a, a kényszertagság ellen nyújtották be a petíciót, úgy gondolom, hogy a kétségek is ebből fakadnak. Az Európai Unió és a Parlament ezért kell, hogy közbe lépjen. Az Európai unió és önkéntes, önkéntesen csatlakoztunk, akkor legyen a kamarai tagság is az. Amit Hefner kollega mondott, a petíciót nagyon alaposan meg kell, komolyan vizsgáljunk. Hogyha a vállalatok emberek lennének, azt azért mondjuk meg, hiszen a vállalatok, vállalkozók emberek, de ha a vállalatok emberek lennének, akkor ez a személyes szabadság korlátozása lenne, az alapjogok kartáját érinteni. És akkor ugye itt van, a vállalat számára előírják, hogy hol legyen tag, sőt, tovább is lehetne vinni engem is érint a mezőgazdaságban, ugye az van, hogyha önálló gazda vagyok, akkor nem kell, hogy tag legyek a kereskedelmi kamarában, de ha ugyanezt a tevékenységet mondjuk egy KFT keretében, még ha egyedül is vagyok benne, végzem, akkor kényszerűségből tag kell, hogy legyek. Úgyhogy meg kellene vizsgálni egyrészt a kettős tagságot a szolgáltatói irányába alatt is persze igazat adok, bár röviden kell lennem, nem nyilvánvalóan az Európai Unióban különböző jogalkotások vannak, van olyan ország, ahol van kötelező tagság, van olyan nincs. Komolyan kellene erről beszélni. Nem arról van szó, hogy ne, bizonyos feladatokat ne lássanak el, nem arról van szó, ahogy mondta valaki a kamarák, amúgy is ilyen eh, eh, inaktív szervezetek, nem, hát van feladatuk, de nem a kamarákat kell megszüntetni, hanem a kényszertagságot. Mit mond a kollega? A tolmácsok nem hallják a megjegyzést. A válasz. Úgy tudom, hogy a szabad kamaráknak is van egy szövetsége, országos szövetsége, de hát ez egy másik történet. Hefner úr, hagyjuk nyitva a petíciót, a bizottságot felszólítsuk, hogy még egyszer konkrétan a petíció benyújtójának problémájára vonatkozó állásfoglalkozott, állásfoglalást adjon ki, és az illetékes szakbizottsághoz el kell küldeni a kérdést. Úgy gondolom, hogy nagyon bosszantó, és a kényszer tagság az amúgy is mindig demokratikus ellenes, még a múlt maradványa. A kérdés Bostinár. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját a hozzászóló. Most már igen. Nos, igaz, hogy azon szabályok, amelyek a kereskedelmi kamarákat szabályozzák, azok a szubszidiaritása alá tartoznak. Ez alapvetően igaz. De itt egy másik kérdés merül fel. Ezek nem közhatóságok, amelyek kormányokat, vagy a kormányok, vagy államok felelősségi körébe tartoznának. Ezek magán vagy kereskedelmi szereplők. Ez egy lényeges különbség. Tehát ne kenjük az államra azt, amit magánintézmények végeznek el. A számomra a bizottságnak a válasza nem elég elegendő, hiszen a kötelező tagság korlátozza a szabad versenyt, vagy nem. Ez egy olyan kérdés, amely a protekcionizmussal és annak hatásával foglalkozik. Hiszen, hogyha hatalmas összegeket kell fizetni tagsági díjra, akkor az korlátozza a pénzügyi lehetőségeket, hogy az egyik vagy a másik piacon egyenlő módon vehessenek részt. Tehát kérem a bizottságot, hogy az ITRE-nek is küldje el ezt a kérdést, mert ez a versenyfőbizottságot is érinti, tehát őket is bele kell fog, vonni. Itt a kölcsönösségről van szó, amikor olyan sok erős német vállalkozásnak ugyanazt kell tenni Romániában vagy más országokban. de hát akkor itt többről van szó, mint a szokásos üzletmenetről. Elnök, nos, szeretne ön újból szólni? Köszönöm szépen. Nagyon röviden azt szeretném mondani, hogy mit kell tennünk, és mit nem. Németül fogom. Kreuzmann kollega többször mondta, hogy ismeri ezt a vitát Németországból, Németországban politikai szinten kell ezt lefolytatni. Valóban meg kell tenni. Az önpártja meg is teszi, viszonylag megosztott. A kolléganő, aki most már elment, például egészen más véleményen van, mint ősz. De ez politikai vita, ez politika Németországban és nem szeretném, hogyha ez itt megjelenne. Itt nagyon pontos kérdéseket tesznek fel, Európa joggal kapcsolatos kérdéseket, és szeretném még egyszer felhívni mindannyiunk figyelmét, ami szerintem nagyon sokat segít. Ez a kétoldalas összefoglaló, ma beterjesztettem újra a petíció alap tartalma, a három kérdés a letelepedési szabadság, a, a vállalatalapítási szabadságjog és a demokrácia e, elvének jogsértése az Európai Parlamentnek és a Petíciós Szakbizottságnak a feladata, hogy ezt újra megvizsgálja, és azt kérjük sürgetőleg a bizottságtól is, hogy ezeket a pontokat vizsgálja meg, és ne az állatorvosokról, meg a kézművesekről beszéljen, mert most itt nem erről van szó. Köszönöm. Πάντως προκύπτει, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, πρώτον η χρησιμότητα των... Az összes többi ponttól függetlenül szerintem most leginkább arról van szó, hogy ezek a kereskedelmi kamarák egész Európában nagyon is betöltik a feladatukat. Van egy joghézag viszont, amiatt, mert különbségek vannak az egyes tagállamok között, és szerintem a bizottságnak reagálnia kellene erre, hogy ne jöhessenek létre ilyen ellentmondásos helyzetek a szubszidiaritás elvének elvének védelmével. A bizottság nem tud most választ adni azon a kérdésen kívül, hogy itt védség történik-e az európai jog ellen, vagy sem. Úgy gondolom tehát, hogy ezt a petíciót hagyjuk nyitva, és továbbítsuk ezt a kérdést az ITRE és a Júri Bizottságnak is. Talán ez a két szakbizottság megpróbálhatja majd sikeresen megoldani ezeket a kérdéseket, amelyek még nyitottak. Nem, nem kapcsolta be a beszélő a mikrofonját, de folytatjuk van még egy további petíció, melyet Ivon Márten nyújtott be, a 19-es számú mészkőbánya talajvíz rétegét érintő mélyítése irányuló projekt hatásáról szól ez a petíció. Átadom a szót kérem, hogy vezess. Köszönöm szépen, elnök asszony, bevezetésként röviden szeretnék emlékeztetni arra, amit ön pontosított. Egy mészkőbányáról van szó, és ennek a mélyítéséről a 35 métés, méterrel szeretnék mélyíteni, amely két talajvízréteget is átvág. Ennek a mélyítésnek tehát a vizekre hatása van, a vizek mennyiségét és minőségét fogja befolyásolni. Mielőtt a részletekre törnék át, szeretnék emlékeztetni arra, hogy hogyan is történtek a dolgok. 2011-ben nyújtottuk be a petációt, 2011. júniusában mutattuk be először, és több kérdést összefoglalt az Európai Bizottságnak, és ezt a francia hatóságoknak is átadtuk. Válaszokat kaptunk, egy feljegyzést készítettek a francia hatóságok, hogy választ adjanak a különböző problémás programra, és pedig, hogy nem feleltünk meg a külön, az európai irányelvnek. Március 5-én kaptuk meg a választ, választ és a társaságunk egy válasz dokumentumot állított össze, eléggé vastag dokumentumot, amelyet a bizottságnak elküldtünk, eh, hogy választ adjunk a hatóságoknak a különböző megjegyzésére. Eh, Franciaországban eljárás indult, ez egy közigazgatási eh, eljárás, és 2010. december 13-án kapták meg a, az engedélyt, és pedig a Simon társaság megkapta az engedélyt, hogy, elmé, hogy mélyítse ezt a mészkőbányát, ellentétben az európai irányelvvel. Szeretnék emlékeztetni azokra a kérdésekre, amelyeket a dokumentumban megfogalmaztuk. Ez egy négy oldalas összefoglaló dokumentum egy melléklettel, amely részletezi a különböző pontokat és ehhez még csatlakoznak az igazoló, tehát 29 igazoló dokumentum, amelyek vagy a vizsgálat eredményeként született, vagy pedig többségében kiegészítő elemeket taglalnak, amelyeket a tanulmányok során fedeztünk fel. Két fontos kérdést vitatunk. Az egyik a, a felszín alatt és a, a még mélyebben lévő vízrétegeknek a kérdése. Ugyanis, mint mondtam, szennyezés, akár véletlen vagy szándékos szennyezésről van szó, fennáll, és bármilyen jó szándékról bizonyító nyilatkozatot adtak ki, 2007-ben mégiscsak megtörtént a a szennyezés, ez a szénbányá, a mészkőbányával kapcsolatban lévő folyóba került, és halpusztulást eredményezett. Tehát ez egy valós szennyezést jelentett, és ennek a, az ezzel kapcsolatos dokumentumot is csatoltuk. Ez bizonyítja ugyanis a szennyezés kockázatát. E, tehát azt, hogy milyen fajta garanciára van szükség az európai irányelvnek megfelelően. Van más szennyezési kockázatok is. A márciusi dokumentumban azt mondják a hatóságok, hogy semmilyen vegyi anyagot nem használnak a bányában, pedig robbanóanyagokat használnak, amelyet a sziklába helyeznek, tehát nyilvánvalóan a vegyi anyagok kapcsolatba kerülnek a vízrétegekkel. Aztán a francia hatóság engedélyében említenek egy korlát értéket, a, tehát 45 liter szénhidrogénről van szó, amely naponta a korlát mennyiség. De hogy lehet olyan engedét adni, ami naponta 45 liter szénhidrogént enged a környezetbe? Tehát ez megint csak megsepté az irányelvet, tehát elfogadhatatlan. Nos, a tanulmányok, amelyek az engedélyhez vezettek, az a mészkőbányának a körletében történtek, de mi azóta tanulmányokat végeztettünk, hogy a mészkőbánya mellett lévő két Natura 2000 területre is közvetlen hatással lesznek ezek, tehát ki, ha, kiszárítják a vizes zónákat, és eltűnik az a növény és állatvilág, amely az ilyen nedves területeken, ír, vizes területeken él. Tehát mivel csak a mészkőbágyának a közigazgatási területére korlátozottak a korábbi ö, ö, tanulmányok, ö, nem foglalkoztak az azon kívülesekre, pedig ezek a Natura 2000 területek 300 méterre vannak csak ettől a ö, területtől. A dokumentumokban ö, háttér elemeket is találnak, és a bizottság rendelkezésére bocsátottunk olyan információkat, amelyek szoros kapcsolatot mutatnak az ipari vállalkozó vállalat és a különböző társaságok között, azon társaság, amelyek a vizsgálatokat végzik. Tehát elfogadhatatlan, hogy támogatásokat nyújthat az ipari szervezet a, ezeknek a szervezeteknek, amelyek a környezet tanulmányokra használt műszereket, műszerek beszerzését támogatják. Végül pedig Eh, hogyha az összes ilyen eh, pontot figyelembe vesszük, akkor a víz keret irányelvnek a megsértését találjuk, és ezt a dokumentumot eh, a, hata, a francia hatóságok részére rendelkezésre bocsátottuk, és önöknek is ezt megtesszük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Εγώ σας ευχαριστώ. Από την Επιτροπή, ο Χόρβατ. Köszönöm szépen, Robert úr, a bizottság részéről kap szót. Chair. Köszönöm, elnök úr. A bizottság a környezeti főigazgatóságának vízügyi részét képviselem. Ahogy említették, a petícióval már 2010-ben találkoztunk. Közöltük szakbizottságukkal akkor, hogy a az információ, amit adtak, nem volt kellő alap ahhoz, hogy a irányelv megsértését megállapítsuk 2010-ben. Meghatároztuk azt is, hogy nyilvános konzultáció is volt akkor. A francia hatóságok pedig nem hoztak határozatot akkor. Új információt kaptunk a közelmúltban a petícióval kapcsolatban. Mint hallottuk, a francia hatóságok időközben engedélyezték a bánya mélyítését, ahogy a petíció benyújtójától az említett összefoglalóból hallottuk, tehát a további információ összefoglalójából, még mindig problematikusnak tartják a petíció benyújtói különböző területen ezt légszennyezéstől a vízzel kapcsolatos problémákig, mint felszíni vízszennyezés, talajvízszennyezés, a talajszint, a, a talajvíz szintjéből való kitermelés szempontjából, a természetvédelmi rendelkezéseket is adott esetben sértheti ez a tevékenység, és a stratégiai környezeti értékelési irányelv rendelkezéseit is. Ez tehát az új információ alapján az, amit felvethetünk problematikus elemként. Az információ tehát, mint mondtam, a közelmúltban került hozzánk. Különböző környezeti területekről kell megfelelő koordinációval elindítani a munkát. Éppen ezért még túl korai lenne, hogyha következtetéseket vonnék le. Különösen arra vonatkozóan, hogy mi a valódi kontextusa mindennek. Elmondhatom azonban, hogy ha megkapjuk a háttéranyagokat, ugye 29 dokumentumot említett, akkor a bizottság alaposan megvizsgálja az információt, és eh, a bizottság megnézi, hogy az EU jogszabályok teljesültek-e, sor került-e jogsértésre, Ezért az eljárásban, ha szükséges lesz, meg fogjuk kérni, hogy a francia hatóságok további kérdésekre válaszoljanak. És természetesen, ha bármilyen következtetést sikerül levonnunk, akkor ezt a szakbizottsággal közölni fogjuk. Köszönöm szépen. Ich meine, Oh, she's speaking. ich, ich, ich sage meine. Ich, äh, also ich würde sagen, aufgrund der, der, des Sachverhaltes. Azt szeretném mondani, hogy az a tény, hogy a bizottság bevallja, hogy nem rendelkezik még minden szükséges információval, illetve nem tudta még az információkat leellenőrizni, ezért nyitva kell hagynunk a petíciót, de fontos, hogy a titkárság mindig kérdezze meg a bizottságot, hogy milyen az ügyek aktuális állása. Ne feledkezzünk meg erről a petícióról, tehát a francia kormány is ö, nagyon szeretne mi hamarabbi választ kapni a részéről, tehát úgy gondolom, hogy minél előbb gyűjtsük be a még hiányzó információkat. Ezt javaslom, köszönöm. Auken asszony. It's clear that we keep it open. That's... Világos. Nyitva hagyjuk. Nincs vita erről. Meglep egy kicsit a dolog persze, mert most azt hallottam, hogy a bizottság most kapott információt, tehát már régóta megkapták az információt. Nem tudom, akkor, amikor azt mondta, hogy most kapta meg pénteken, ez meglep. Azt hittük, hogy hamarabb kapták meg, na jó, de mindegy lehet, hogy majd kiderül, hogy majd októberben két ülés között esetleg el tudunk menni oda megnézni. Nagyon súlyos ez a kérdés, amit ön is említett, és hogyha igaz, akkor baj van. És erre reagálnunk kell, úgy gondolom. Igen. Nagyon fontos ez a kérdés. Pasztinyáról elfelejtettem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Déjà vu érzésem van. Tehát hogy lehet bízni a környezetvédelmi vizsgálattal, hogyha a lézami de mézami végzik. Tehát ez, mintha már láttuk volna ilyet, barátaim barátai végzik el ezeket, és ez újból és újból megjelenik, és ezt a problémát még mindig nem oldottuk meg. Második megjegyzésem. A kumulatív hatás vizsgálatáról egy szó sem esett. Ez a víz irányelben van, de a levegőszennyezési és a talajvíz szennyezési irányelben. mint mondtam, szükség van a stratégiai környezethatás, környezetvédelmi hatástanományra. Ahogy ezt a petíciót benyújtó is említette, itt a lézám idézámi, tehát barátai itt csinálták ezt. Tehát a, szerintem nekünk el kell menni a helyszínre és a valóságot megvizsgálni, és egy új értékelést kérni az Európai Bizottságtól, hiszen 2010 év óta tulajdonképpen csak két évet vesztettünk. Nagyon szépen köszönöm. Természetesen nyitva adjuk a petíciót. A bizottságot kérem, hogy válaszoljon nekünk, méghozzá olyan gyorsan, ahogy csak lehet ha lehetne még július vége előtt, hogy át tudjuk gondolni, hogy hogyan járjunk el a jövőben, mert akkor el tudnánk dönteni, hogy hogyan lépjünk tovább, de nagyon-nagyon sürgős ez a téma. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki valamit hozzászólni? Nyilvánvaló, hogy ha kiegészítő információra van szükségük, akkor az önök rendelkezésére állunk, akár legyen ez olyan dokumentum, amit már benyújtottuk, vagy pedig kiegészítő információ. Köszönöm szépen, elnök asszony. És hogyha a helyszínre is el akarnak menni, akkor szívesen látjuk őt. Είπατε, είπατε Oké. Okay, I'll speak in English now. Uh, to, to... A kérés tehát az, hogy ezt is nyitva tartsuk. A 22-es cikk, Hauken asszony, 24, Meyer úr, 33, Valéan úr kérte, 35 es Hauken asszony,